Okay, colleagues. Good afternoon. Kedves kollégák, jó napot kívánok, köszöntöm külön vendégeinket, és néhány percen belül meg is halljuk a mondandójukat. Megkezdjük az ülésünket, nincs változás a napirendhez képest, 16 nyelven működik a tolmácsolás a mai napon. A görög tolmácsolás csak passzív üzemmódban működik, és az interneten közvetítenek bennünket, valamint papír nélkül végezzük a munkánkat. Amennyiben nincsen észrevétel a napi rendel kapcsolatban, akkor rá is térnék a külön meghallgatásunkra ma délután. Delfin Bató asszony, szeretettel köszöntöm a francia gépjárműipar fenntarthatóságával foglalkozó vizsgálóbizottság elnökeként, illetve a francia nemzetgyűlés képviselőjeként. Köszöntöm Katrin Jaden a belga parlament képviseletében, Ian Stewart, a brit parlament alsóházának bizottsági elnöke, illetve Bérenc úr, a Bundestag képviselője. Szeretettel köszöntöm Önöket, és azt hiszem, hogy a bizottságunk minden tagja nevében elmondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk, hogy Önöket fogadhatjuk. Bár az itt létük oka nem nevezhető jónak, hiszen rendkívül sajnálatos európai botrány nyomán vannak most itt. Ez nem csak az ágazatunkat érintette, hanem a fogyasztóinkat, illetve a politikai szintjeinkre is kihatással járt. Szeretném hangsúlyozni, hogy különleges körülmény a mai, hiszen az európai szintű vizsgálat párhuzamosan zajlik a nemzeti parlamentek bizottságának a vizsgálatával. Tehát ugyanazzal a témakörrel foglalkozunk két külön szinten. Ez egy jó együttműködési forma is, illetve egymás munkájából levonhatjuk a tanulságokat az önök bizottsága, illetve a mi tanulságaink, tehát összefonódhatnak a, a francia, belga, e, brit parlament már ki is adta a maga jelentését, és a Bundestag vizsgáló bizottsága júliusban kezdte a munkát, és úgy hallottam, hogy márciusban jelenik meg majd az összefoglaló jelentésük, ami nagyjából a mi szakbizottsági anyagainknak az elkészültével esik majd egybe. Most át is adom a szót a nemzeti parlamenti kollégáknak, maximum 10 perces bevezető erejéig, aztán pedig, illetve először a különböző frakciók, képviselők következnek, aztán önök reagálhatnak az elhangzottakra, és aztán spontán hozzászólások következhetnek második körben. Tehát elsőként Bató asszony, öné a szó, kérem, tartsa meg a bevezető ismertetőt. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, először is köszönöm szépen a vizsgálóbizottságoknak a meghallgatás lehetőségét. És ez mutatja, hogy az eszmecsere milyen jelentőséggel bír. A demokrácia ideje, hogy rendet tegyen, átláthatóvá és ellenőrizhetővé kell, hogy tegye a gépjárműipar működését. Az ipar történetében a FAUV botrány a legnagyobb csalás, és ez alásta a bizalmat, felelősséget vett fel, illetve a nemzeti tagállami szabályozó hatóságoknak a felelősségét is. Majd erre visszatérek. Tehát a, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kell, hogy gondoskodjanak a demokrácia győzelméről ezen a téren, tehát ezért is nagyon fontos, és örülök, hogy a munkáink ilyen módon hozzájárulnak egymáshoz. És az eredményeket sokan várják már. A Nemzetgyűlés október 6-án néhány héttel a Faulé botrány után úgy döntött, hogy ki kell vizsgálni a helyzetet, és kineveztek engem jelentéstevőnek. Több mint 500 oldalas jelentést fogadtunk el október 12-én, szinte egyhangúan. És két tekintetben, környezetvédelmi, illetve ipari nézőpontból vizsgáltuk a helyzetet. Nagyon fontosnak tartjuk a népegészség fejlesztését, illetve a légszennyezettség csökkentését, ami a harmadik legkomolyabb halálozási ok hazámban. És a Dieselgate erre a problémakörre hívta fel a figyelmünket. Úgy döntöttünk, hogy a jövő gépjárműveit biztonságosabbá kell tenni. És ez nagyon komoly feladat Franciaország, illetve az ágazat számára. Egy év alatt 42 meghallgatást tartottunk, és 86 ülésen vitattuk meg az elhangzottakat. Végig látogattunk egy sor üzemet, illetve egy csomó kutatásban vettünk részt, és kétszer jártam itt az Európai Bizottságnál Brüsszelben is, illetve a fogyasztóvédelm és a lobby képviselőkkel, az a civil szervezetekkel tartottam egyeztetéseket. Bizonyos nehézségekben. is ütközött a munkánk. A Volkswagen nem szívesen fogadott bennünket, illetve nehezen kaptunk tájékoztatást. Nem volt szándékunk, hogy belefolyjunk a folyamatban lévő bírósági eljárásba, és sem törvényalkotási, sem igazságügyi értelemben nem akartunk a végrehajtó munkába beavatkozni. Megpróbáltuk levonni a tanulsága ennek a botránynak, és be kell valljam, hogy Európában egyszerűen nem folytatódhatnak úgy a dolgok, mint ahogyan a VW botrány előtt. Meg kell védenünk a fogyasztókat, és stratégiai a kontinensünk szempontjából a gépjárműgyártásnak a szerepe Európának óriási a szerepe és a hatása a világpiacon. A Volkswagen a világ legnagyobb gyártója és ráadásul az Egyesült Államokban bukott lesz, nem Európában. Tehát ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az európai szabályozás az képmutató módon nem hatékonyan működik. Tehát a konstruktőrök trükkös szoftverekkel módosították az emissziós mérések eredményét. Mindenki tudta, hogy megtrükközött vizsgálatokról van szó, de nem történtek meg az érdemi lépések. Tehát 2005 óta a Potocsnik bizottság az Európai Parlament figyelmét már felhívta arra, hogy trükkös szoftverek működnek a gépjárművekben. És hogy egyrészt eltér a tényleges fogyasztás a labor eredményektől, és hogy emögött szoftveres megoldások állnak. Az ipari stratégia a kevéssé környezetbarát módon alakult, és ennek lett az eredménye a botrány. A mai napig nem zárult le a szabályozói munka, és a lobbik nyomásának engedtek a döntéshozók. Nem láthatók át az autógyártóknak az eljárásai, és különösen a nitrogénoxid kibocsátási értékek követhetők nehezen. Ez egy demokratikus deficit az R2-es csomag erre hívja fel a figyelmet, illetve a benzin motoroknak a kibocsátási értékei környezetvédelmi szempontból szintén kifogásolhatók. A WLTP gépjármű értékek dokumentuma további problémákat tárt fel Európa és tagállami szinten. És az újonnan napvirágra látott adatok fényében más konstruktőrök, a franciák, például a Renault-nál is sárosak ezekben a trükkökben. Tehát elengedhetetlennek tartjuk az ügy teljes kivizsgálását. És azt gondolom, hogy megdöbbentő, hogy mennyire kettős mércével kezeltük a különböző autógyártókat. Például Franciaországban kétszer annyi az áldozata a Volkswagen trükkjének, mint az Egyesült Államokban, és mégsem eh, léptünk fel hatékonyan. Az Euro 5-ös norma keretében megkapták az engedélyeket, és a használt autók piacán is sikerrel értékesíthetik a járműveiket a francia műszaki bizottság, amely a kibocsátási értékek mérésével foglalkozik, nem verített fényt kellő időben a Volkswagen trükkjeire, a szoftverre, illetve az egyéb csalási módszerekre. Az európai irányelv alapján nem megfelelők a VW-nek a járművei, mert tízszeres nitrogén oxid értékeket bocsátanak ki a határértékhez képest. Tehát a méréseket módosító eszközök és megoldások megengedhetetlenek, és csak bizonyos hőmérséklet tartományban illetve a motornak bizonyos üzemi körülményei között lépnek működésbe ezek a szoftver megoldások, tehát ilyen módon hamisítják meg a kibocsátási eredményeket. kétértelmű a helyzet, és a 98-as jogszabály alapján azt mondhatjuk, hogy európai szinten kell cselekednünk ezen a területen. Tehát egyrészt be kell tiltanunk az optimalizálásnak a trükkös módjait, érvénytelenítenünk kell az eddigi engedélyeket, és természetesen a francia és a német kormány rendelkezéseivel nem ért egyet a francia nemzetgyűlés. Az ötös cikk úgy gondoljuk, hogy betiltást kéne, hogy jelentsen, és nem az engedélyeknek a módosítását. Tehát a Blue Emulator Boxnak a sürgős vizsgálatát szeretnénk elérni, és a NOx, illetve nitrogénoxidoknak a katalitikus kezelését alaposan ki kell vizsgálnunk, és három pilléren látjuk az átfogó reformat szükségesnek. Egyrészt egy euró 7-es normarendszert kell kidolgoznunk, ami a levegőszennyezést is kellően figyelembe veszi, illetve a technológiák mai helyzetére épít. Tehát legyen bár szó dízel vagy benzinüzemű motorokról, figyelembe kell vennünk, hogy az éghalatváltozás, a föld ökoszisztémájának a teljes és átfogó védelme, az milyen nitrogénoxid határértékeket tesz szükségesé, illetve megengedhetővé. A nitrogénoxid és a finom részecskéknek a kezelése az két külön berendezésben történik a gépjárművekben, és ö, június 10-ére tűztük ki azt a határidőt, ameddig ezt a két párhuzamos rendszert össze kell hangolni az Euró 7-es keretében. És úgy látjuk, hogy öt évre kell szabályokat megállapítani. Nem szabad átfogó, egységes szabályokat hozva, differenciálatlanul kezelni az autógyárakat. A PSA és a Renault esetében például azt mondhatjuk, hogy szintén szükséges feladatok vannak, amelyek sürgősek, és át kell alakítaniuk az ipari megoldásaikat, hogy a technológiát optimálisan tudják hasznosítani, illetve versenyképesek tudjanak maradni, gazdaságilag életképesen tudjanak működni. A harmadik pillér egy európai ügynökség, egy hatóság létrehozását látjuk szükségesnek, mert ez lehet a központi eleme a rendszer átalakításának, és nem csak az engedélyek rendszerét kell ekközben teljesen átdolgozni, hanem utólagos ellenőrzéseket forgalmi körülmények között is végre kell hajtani. Tehát mi úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság előrelépést mutat a javaslataival, de arra lenne szükség, hogy európai szintű ellenőrzéseket tudjunk végezni. Mégpedig úgy, hogy európai előjogok alapján az európai hatóság tudja eh, az eredményeket mérni és feldolgozni, megfelelő szankciókkal összekapcsolva ezeket. Valamint a tagállamok által kijelölt, ellenőrző és szabályozó hatóságokat be kell, hogy vonja ebbe. Tökéletes volt az időzítés, köszönöm szépen, de a asszony. És most Zsaden asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is megpróbálok olyan röviden fogalmazni, mint a kollégám. Először is megköszönöm a meghívást ide a szakbizottságba, az Európai Parlamentbe, és megköszönöm, hogy a nemzeti parlamentek munkáját is ennyire figyelemmel kísérik. Nagy megtiszteltetés, hogy most itt az, Euró- az Európai Parlamentben a belga nemzeti parlamentet képviselhetem. A német, a belga, az Egyesült Királyság és a francia nemzeti parlament képviselőjeként ülünk itt. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonják ebbe a munkába, hogy ők is ugye vizsgálatokat végeznek, és az ő véleményüket, következtetéseiket is figyelembe vegyék. A nemzeti parlamenteknek is fontos szerepe van e, ebben az ügyben, ebben a dosszióban. Amikor a Dieselgate e, kirobbant, ugye gyorsan kiderült, hogy e, a motor manipulációjáról van szó. A, fontos, hogy a parlamentek tájékozódjanak, és hogy az állampolgárok, mint fogyasztók jogait meg lehessen védeni. És 2015. októberében pontosan erről volt szó, amikor létrehozták a bizottságot négy hónapos időtartamra, hogy tájékozódjon és tájékoztasson másokat, meghallgassunk különböző érintetteket, és utána pedig ajánlásokat fogalmazzunk meg. 2016-ban pedig rengeteg ajánlással együtt benyújtottuk a jelentésünket, a parlament plenáris ülésén. Volt nyolc ülés zárt ajtók mögött, a többi pedig nyilvános volt. A következő témákkal foglalkoztunk, a fogyasztók védelme, az egészség és a környezetvédelem. A jelentés az arra is kitér, hogy európai szinten ajánlásokat fogalmazzon meg, illetve a gépjárműgyártás ágazata kapcsolatban is ajánlásokat fogalmaz meg, és a mobilitásra is kitér. Több mint 40-en jöttek el, és hallgattuk meg őket az elkövetett csalásról, a mechanizmusokról, annak érdekében, hogy ajánlásokat tudjunk megfogalmazni. A szövetségi állam és rengeteg szakértő foglalkozott ezzel a témával. Az ellenőrzés, a felügyelet, és az engedélyezés, tanúsítás mind-mind olyan téma volt, amelyen foglalkozunk. Az Európai Bizottság új teszteket javasol, ugye ezt is az Európai Parlament vizsgálja meg, és hagyja majd jóvá. Ahogy említettem tehát, ajánlásokat fogalmaztunk meg a helyzet javítása érdekében az Európai Uniós szintjén is. Az általunk meghallgatottak között szerepeltek a gépjármű, a gépjárműgyártási ágazat képviselői, a Volkswagen egyik magas rangú vezetője, aztán Patrick Danau, aki az Audi Brüsszel vezetője, és meghallgattunk még további szakértőket is, meghallgattunk civil szervezeteket, tudósokat, kutatókat és a közigazgatásban dolgozókat. Németországból is hallgatunk meg szakértőket, Frank Albrecht például, eh, a digitális infrastruktúrával foglalkozó eh, minisztériumból, illetve Mark Wummel jött el hozzánk a KBA képviseletében, és a munka zárásaként eszmecserét folytattunk a szövetségi minisztériumokkal, belga minisztériumokkal a dízelgétről, a gazdasági és fogyasztóvédelmi minisztérium, a közegészségügyi, az energiai, a környezetvédelmi, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó és a mobilitási minisztérium képviselőivel folytattunk eszmecserét, és ezek után egyhangúan fogadta el a bizottság az ajánlásait, és én ezekről az ajánlásokról beszélek ma igyekeztünk a lehető leginkább a botrány áldozataira összpontosítani, azaz a fogyasztókra, hiszen róluk van szó, arról a szándékról, hogy szeretnénk a fogyasztók védelmét garantálni, illetve megerősíteni, és ennek érdekében nem kevesebb, mint 16 ajánlást fogalmazunk meg. Például arról is szó van, hogy emlékeztetjük a volkswagen hogy nem a fogyasztó a felelés, felelős ezért a botrányért, hanem a gyártó felelőssége ez, tehát meg kell könnyíteni az érintett gépjárművek visszajuttatását, visszaadását és a kicseréjét és kicserélését, és az is elvárt, hogy megfelelő információt biztosítsanak a fogyasztóknak. Ajánlásokat tettünk a kormánynak is, Például az úgynevezett class action és az ehhez hasonló eljárások javítására vonatkozóan, illetve a fogyasztóvédelem javítására vonatkozóan tettünk még ajánlásokat a gépjármű ágazatban további témák, amelyek az ajánlásokban szerepelnek, a közegészségügy és a környezetvédelem. Ezekkel kapcsolatban a kormánytól azt kértük, hogy továbbra is folytassa a mérgező kibocsátásokkal szembeni küzdelmét, és hogy részletesen elemezze ezeknek a hatását a közegészségügyre és a környezetre. E tekintetben az ajánlásaink figyelembe vették, a reformokat, amelyeket a kormány végrehajt. Például az úgynevezett tax shift-re gondolok, ugyanis úgy gondolják, vagy az a cél, hogy a felelős magatartást támogatnák azzal, hogy komolyabban megadóztatják a dízelt. Azok a személyek, akik például vállalati autót használnak, választhatnak a között, hogy pénzügyi kompenzációt kapjanak, vagy pedig ezt a gépjárművet veszik igénybe. Természetesen az ajánlásoknak nagyon kicsi a hatása, hogyha nem alkalmazzák ezeket európai szinten is, és éppen ezért a szakbizottságunk ezeket az ajánlásokat a kormánynak azzal a célral adta át, hogy a kormány továbbítsa ezeket az Európai Uniós szintre. Itt arról is szó van, hogy a gépjárműgyártók a valódi körülményekkel, mért eredményekről tájékoztassák a fogyasztókat, és hogy most lehetséges megoldásokat keressünk, hiszen az elmúlt években a kibocsátás szint mindig meghaladta a jogi normát. Tehát, hogyha egy európai állampolgárnak van panasza, akkor mi is azt támogatjuk, hogy meghallgatásra találjék. Szükséges az RDE teszteket szigorítani, különösképpen a széndiokszid, illetve az apró részecskék figyelnek a kibocsátásnak a figyelembevételével. Az ellenőrzésre szükség van a ex post és a gyártás a piacra kerülés előtt, illetve a piacra dobás után folyamatos ellenőrzésekre van szükség. A Schengeni térség a mobilitást támogatja, ezért szükséges a nyomon követhetőséget javítani a határokon átnyúló dimenzióban. Meg kell erősíteni az engedélyezési szolgáltatásoknak a felügyeletét, és ennek a felülvizsgálatát kellene, hogy az Európai Bizottság végrehajtsa. Megbízható tesztekre van szükség, amelyek megfelelnek a környezetvédelmi normáknak. Annak érdekében, hogy ezek az ajánlások európai szinten is működhessenek, elengedhetetlen, hogy a parlament demokratikus jogkörét gyakorolhassa, és hogy megerősítsék az ellenőrző szerepét a munka során. Az európai intézményeknek is tehát ebben a témában a szankciókat kell alkalmazniuk olyan gyártókkal szemben, akik nem tartják tiszteletben a nemzet, az európai normákat. Hölgyeim és uraim, gondolom önök is tudják, hogy ez a munka nem csak és kizárólag Belgiumban zajlik, és az egész gépjármű ipar jövőjére vonatkozik, a mobilitás egészét érinti. Arra emlékeztetnék mindenki, mindenkit, hogy itt nem arról van szó, hogy a gépjárművek használata ellen lépnénk fel, hanem arról van szó, hogy egy másfajta autót szeretnénk látni, egy olyat, amely jobban tiszteletben tartja a fogyasztók, az emberek egészségét, a környezet védelmét, és ami sokkal inkább amellett, hogy szabadságot és autonómiát biztosít, sokkal kevésbé szennyező remélhetőleg, remélhetőleg egy olyan gépjárművet fogunk látni, amely megfelel a várakozásoknak, és mindenkinek a választási, sebecs, választási szabadságot biztosítja. Remélhetőleg nem lesz hasonló botrány, mint a dízelgép, mert levonjuk ennek a következtet, ebből a következtetéseket, és tanulunk belőle. Köszönöm a figyelmüket. Megköszönöm, és átadom Stuart úrnak a szót a következő. Very great. Köszönöm szépen nagyon köszönöm a meghívást, hogy csatlakozhatom a önökhöz, és hogy eh, megoszthatom eh, a, az alsóház eh, nagyon fontos kérdésben folytatott vizsgálatának eredményeit. A Volkswagen kibocsátás botrányal kapcsolatban Két párhuzamos vizsgálatot indított a bizottság, az egyik a Volkswagen konkrét eljárására, a másik pedig a gépjármű engedélyezési rendszerre vonatkozóan. Szóbeli és írásos bizonyítékokat gyűjtöttünk a tanúktól, a Volkswagen-től is, az ágazati szakértőktől, fogyasztói csoportoktól és a kormányzati miniszterektől. Közös jelentést írtunk a vizsgálatokról, ez júliusban készült el idén, és Ebben ajánlásokat fogalmaztunk meg a brit kormány számára. A, ők válaszoltak erre, és szeptemberben, ez év szeptemberében hozták nyilvánosságra. Arra a következtetésre jutottunk, hogy jelentős bizonyíték Volkswagen részéről nem hihető és korlátozott. A Volkswagen kezdetben bocsánatot kért az eljárásért, és tagadta, hogy bármit rosszul tett volna. Úgy hisszük, hogy ebből a szempontból a vállalat a kibocsátási határértékek egészségre káros értékével kapcsolatban úgy járt el, ami a fogyasztói bizalmat jelentősen aláásta. Nem csak a saját integritását kérdőjelezte meg, vagy tette vitathatóvá, hanem az ágazatét is. A Volkswagen a az érintett járművek eh, tulajdonosainak kompenzálását elhárította, és úgy gondoljuk, hogy ez tisztességtelen bizonyítható, hogy a Volkswagen eljárásának hatása van a fogyasztókra, és a jogaikkal foglalkozni szeretnénk. Nem fogadjuk el a Volkswagen kivizetésekre vonatkozó kijelentéseit, biztosítani kívánjuk azt, hogy a fogyasztók technikai megoldásai miatt senki ne járjon anyagilag rosszul. A közlekedési eszközök és a közlekedés ambivalenciája a a, szoftver, a hamis szoftver alkalmazása miatt jelentős mértékben megkérdőjeleződött. Túl lassan mérték fel a helyzetet, és túl lassan indítottak eljárást Volkswagen ellen hazámban. Nagy-Britániában a, versenypiaci, a piaci versenyhatóságok véleménye alapján Volkswagen valóban megsértette az előírásokat, és a Volkswagen csoport járműveire vonatkozóan a típusengedélyezési eljárást a vita tárgyát képező szoftver alapján nem folytatják. A hamis eszközök jelenlegi szabályozás értelmében tiltott az előadónak elment a hangja. Emissions control strategies of a wide range of other manufacturers more clearly defined Széles körben megvizsgáltuk a különböző gyártóknak a rendszereit, és szélesebb szabályokra lesz ahhoz szükség, hogy a különböző mentességek és az egyéb hatékonysági intézkedések hogyan történjenek. Feltártuk, hogy rengeteg munkát kell még végezni ahhoz, hogy eh, különböző ellenőrzésekkel állítsuk helyre, és sok munkával a bizalmat. Az autogyártók és a, a motorgyártók is felismerték ezt, további fejlesztéseket is hajtanak végre sürgősen. Aggaszt minket, hogy olyan sok átfedés van a tanúsításban, az egyértelmű technikai szolgálatoknak az elkötárolására van szükség, hogy a különböző érdekösszeütközéseket elkerülhessük. Ami a legfontosabb, a, az autóipar egy jelentős szabályozást kell, hogy kapjon, ami megfelelően ellenőrzi a gyártókat, a a mérnöki gyakorlatokat. Ez az elsődleges prioritás, hiszen félrevezették a gyártók, a, a szabályozókat, illetve kiha, jelentős mértékben kihasználták a kispaku, kiskapukat. Üdvözöljük, hogy a brit kormány a közelmúltban elkötelezte magát, hogy a, a az ellenőrzést erősíti. Ezt a jövőben azzal a kötelezettségvállalással is összekapcsolta, hogy az ellenőrzés számára minden adatot rendelkezésre bocsájt. Könnyebbé kell tenni az érintett felek számára, hogy a megkérdőjelezhető gyakorlatokra rávilágítsanak, és azokat tovább lehessen vizsgálni. Az új kibocsátási ellenőrzési követelményeket kell bevezetni annak érdekében, hogy a kibocsátásokat mérhessük. Ezek hatékony kibocsátási határértékekben tornyosodtak ki most először, de a valós kibocsátásokat kell nyomon követni. A közlekedési minisztérium sajnos nem próbálta ezeket a határértékeket a tudományos bizonyítékok alapján magasabbra emelni, pedig ezek azt mutatták, hogy a veszélyes anyagokat így sokkal hamarabb lehetne csökkenteni. A korábbi hivatalos szinteket ezért mielőbb módosítani kell. Üdvözöljük a közlekedési minisztérium minisztérium erőfeszítéseit, hogy világszintű könnyűgépjármű ellenőrzést akar bevezetni. Úgy gondoljuk, hogy ez a fejlesztés és tervezés terén jelentős megtakarításokat eredményez, és így olcsóbb lesz a fogyasztóknak a jármű megvásárlása. Azt javasoljuk, hogy a, minisztérium a a valós világ teszt elemét is vezesse be. A WLTP azonban többféle ez az eljárás többféle következménnyel jár, nem szabad, hogy összezavarja a fogyasztókat. A közlekedési minisztérium és az Egyesült Királyság kincstára vizsgálják, milyen hatása lehet a a CO2 kibocsátásra az új rendszernek, és hogyan befolyásolja ez a kivetett adót. Az ajánlásaink alapján fontos a, a, az autótulajdonosokat megfelelő információval ellátni, és nem szabad büntetni őket egy új tanúsítási rendszer bevezetése miatt. A kormány reagált az ajánlásainkra, mint mondtam, szeptemberben. Hármat teljes mértékben elfogadtak, kilencet részben, és ötöt elutasítottak teljes egészében. Úgy gondoljuk, hogy a, komp- a fogyasztói kompenzációval kapcsolatban ösztönző, hogy a minisztérium a fogyasztói csoportokkal párbeszédbe elegyet, e, párbeszédet indított, és igyekszik a közvetlen kompenzációt igénylőknek segíteni a Volkswagen-nel kapcsolatban. E, további lépések is szükségesek még véleményünk személyét, amelyeket a szabályozónak a volkswagen szemben meg kell hoznia. A minisztérium lépéseket tett annak érdekében, hogy a jármű jóváhagyási rendszereket átláthatóvá tegye. A kormány azonban nem megfelelő, és több szempontból sem elégíti ki az ajánlásainkat. A válaszban azt hangsúlyozták, hogy az EU jogszabálynak próbálnak megfelelni a, a típus jóváhagyással kapcsolatban is, és az Európai Bizottsággal tárgyalnak és azt mérlegelik, hogy milyen mértékben léphet függetlenül a brit kormány. Az érdekösszeütközés a kijelölt technikai szolgálat és a, a, a tanúsítási járműellenőrzési vállalatok között jelentős mértékű. Nem világos, hogy milyen meddig mehet a kormányzat válasza ezen kívül nem, javas, nem reagált arra sem, hogy a, a szigorúbb konformitási tényezőket kell bevezetni, a, amelyet a bizottságunk is már korábban követelt. Javasoltuk, hogy a hamisított eszközök beépítését tiltsák meg, és a különböző kibocsátás ellenőrzési stratégiákban a mentességeket alaposan vizsgálják felül. A kormány pedig végül nem válasz, foglalkozott válaszában az átláthatóság javításával az intézkedések meghozatala során, és abban sem, hogy és azt, sem, azt ugyan jelezte, hogy az autogyártókkal kapcsolatban van, de nem szólt egyéb érintettekkel kialakított tárgyalásokról, mint például a tudományos közösséggel elindított tárgyalásokról. A kormány az elvárásainkhoz képest kevés dologban lépett, ami pedig kulcsfontosságú lett volna a fogyasztói bizalom és a közegészségügy szempontjából is. A vizsgálatunk alapján úgy gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy az első vizsgálati kört lezártuk, jogunk van újraindítani, és továbbra is ezt a kérdést vizsgálni fogjuk. Köszönöm szépen, Stuart úr, és Vérenc úrnak adom meg rögtön a szót. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a, a Német Bundestag vizsgáló bizottságának eredményeiről szeretnék beszámolni. Nagy érdeklődéssel hallgattam a kollégák hozzászólását, hiszen ezt a saját munkánkhoz is, munkánkban is felhasználhatjuk, ahogy az el, elnök asszony mondta, Németországban még az eljárás folyamatban van, csak júliusban fog kezdtük el a tulajdonképpeni munkát, és a 2017 eh, márciusában fogjuk úgy lezárni, hogy az majd a Bundestag számára megfelelő eredményeket eh, hozhasson, és a 2017-es júniusi plenárison önök is megtárgyalhassák. Az, hogy most először eh, találkozunk, igazából kár, hiszen a munkának már lehetett volna eredménye is többször kihasználhattuk volna ezt a közös lehetőséget, de nyilvánvalóan rengeteg munkát folytattunk, és nagyon fontos lenne, legalábbis mi gondolkozunk azon, hogy hogyan tudjuk ilyen hálózati formában európai szintre emelni ezt a munkát. Németországban a vizsgálatok kiinduló pontja az volt, hogy a Volkswagen botrányt követően, hiszen 2015. szeptemberében ez indította el azt a gondolkodást, hogy megnézzük, hogy ki, hol, miért felel. A közlekedési miniszter Németországon, Alexander Dubin, a, a a kibocsátása, a falvi kibocsátási botrányának eh, kirobbanását követően egy szakértői bizottságot hívott össze, hogy a hogy foglalkozzanak az Egyesült Államok beli botrányal. Ennek az, er, a bizottságnak a munkájának az eredménye az lett, hogy saját méréseket kell 2015 végéig elvégezni, és aztán ezeket értékelni. Így áprilisban áprilisra készült el a szakértői bizottságnak a jelentése. A vizsgálatnak az eredménye az volt, amit sokan tudtak persze, hogy jelentős eltérés van az adott NOx értékek és a valós értékek között. De, és ez egy nyitott kérdés még, amit jelenleg vitatunk a szakbizottságban, jelentős eltérések voltak a CO2 kibocsátás kapcsán is. Ellenzéki pártként egy picit így keverednek a dolgok, úgyhogy elnézést, hogy itt-ott nem a szakbizottsági elnök objektivitásával tudom elmondani a munkánk eredményét, pontosan azért, mert az ellenzéki pártok, amely mi, eh, amelyhez mi, mint linke eh, tartozunk, azt kértük tehát, eh, hogy legyen egy vizsgáló bizottság azért, mert a szövetségi kormányzat és az autógyártók kijelentései nem voltak kielégítőek. Nem kaptunk választ a problémákra, nem kaptunk megfelelő választ. Ahogy a kollégák is említették, ez a botrány történelmi jelentőségű az autóipar számára, nem csak a VW, eh, hanem minden autógyártó számára, olyanok számára, amelyek eh, ilyen eh, hamis, nyilvánvalóan csalást okozó berendezéssel kárt okoztak a fogyasztóknak, de azoknak is, akik azt engedik meg, hogy ilyen jellegű jelentős eltérések kialakulhassanak. Mivel a nyilatkozatokkal nem tudtunk tovább jutni, a német parlamentben felállítottuk tehát a vizsgáló biztos bizottságot, amely 2016. júliusában kezdte meg munkáját, és tárgyal a felelősökkel. A botrány tény, hogy azzal indult, hogy a Volkswagen az Egyesült Államokban beismerte, elfogadta, hogy igen, tiltott kapcsolót építettünk be a szoftverbe, és ezzel hozzásegítettük azt, hogy ne a reális értékeket mutassák a mérések, hanem csak a, az ellenőrzéskor mért eredményeket hozzák nyilvánosságra. A vizsgálatra vonatkozóan meg kell, hogy mondjam, hogy ezzel nem jutottunk előrébb. Akkor, amikor a a jelentés összefoglalójában, itt az Európai Parlamentben ezt felolvasom, fel, akkor azt látom, hogy a biztosok azt mondják, hogy a, a kibocsátási anyagok sokkal magasabbak, de mégsem lehetett a, bizonyítani, hogy a Volkswagen tudott a kapcsolók alkalmazásáról. Ez nyilvánvalóan olyan hiátus, amelyet mi már évek óta tudtunk, sőt bizonyos esetekben több mint egy évtizede, 98-ban volt már az Egyesült Államokban egy botrány az Egyesült Államokban, erre vonatkozóan büntetések is voltak. A, az autóipar befolyásolását kellett, pont befolyásolási lehetőségeit kellett ezek alapján megvizsgálnunk. Márciusban saját eredmény, vizsgálati eredményekre jutottunk ez alapján. Második fontos elem, amit nem tudunk elfogadni. Nyilvánvaló különbség van a vizsgálóbizottságban, a véleménykülönbség, hogy a 2015-17 között nem volt világos a szabályozás arra vonatkozóan, hogy mi legális és mi nem pedig egyértelmű véleményem, véleményünk szerint a kapcsoló berendezések til, tilosak, és az az utalás, hogy védeni kell a járműveket attól, hogy bizonyos határértékek nem betartását kapcsoló berendezésekkel korrigálják, egyértelműen tilos. De a különböző felfogások között van vita a hatástalanító berendezések kérdésében. Arra a következtetésre kell, hogy jussunk azonban az eddigiek alapján, hogy a helyzetben különösen az új rendelkezések bevezetése üdvözlentő, de meg kell, hogy állapítsuk, hogy az autóipar már megint érvényesítette a befolyását a tekintetben, hogy a különböző értékeket és eljárásokat úgy alakítsák, hogy adott körülmények között a meglévő határév értékeket mégiscsak át lehessen lépni. A, a, a negyedik csomag Például a konformitási tényezővel kapcsolatban továbbra is vitatott marad. Vannak olyan eljárások, ahol a ahol transfer szabályokat építettek be. Ezeknek az a célja, hogy bizonyos körülmények között differenciált eljárás lehess ö, differenciált terjállással túl lehessen lépni a határértékeket. Tehát, mint jeleztem, a szakbizottsági munkában nálunk jelenleg még vannak nézeteltérések, még igyekszünk ezeket feloldani. Az eljárás maga ö, kiterjedt, a civil társadalom képviselőit ö, az ágazat képviselői egyaránt szólhatnak, meghallgatjuk őket, és a, a szövetségi hatóságok és minisztériumok felelőseit is bevonjuk a munkánkba. Hogyha, és ez az utolsó szempontom, ha a másként mondom, Egy kollégától azt hallottam, hogy az egyik jelentésében az, a jelentésüket egyhangúan elfogadták. Feltételezzük, hogy a vitatott megközelítésmódok miatt a vizsgáló bizottságunkban, a Bundestagban ez így nem oldható majd fel. Lesznek kisebbségi szavazások, ahol az egyes frakciók akik a, szag, a vizsgálóbizottságon is benne vannak, külön következtetéseket fognak levonni, és ezzel fordulnak a parlamentünkhöz. Minden esetre fontosnak tartjuk, hogy legalábbis azokat az európai szabályok, szabályokat, amelyek megvannak, jók és ambíciózusak, azért, mert a fogyasztóik érdekeit, az egészségügyet teszik eh, a középpontba, azokat világosan, pontosan és lehetőség szerint határozottan az állampolgárok érdekében fogalmazzák meg, és határozzák meg, és ne legyen arra lehetőség, hogy mindenféle konformitási tényezővel vagy egyéb dologgal kiskapukat hozzunk létre, amelyeket az ipari jelentősen kihasznál. Igyekszünk ahhoz is igazodni, illetve kell majd igazodnunk ahhoz is, hogy a Németországi Igazságügyi Minisztérium egy mintakereseti szabályozást kíván elfogadtatni. Egyelőre még nem sikerült, de mindenképpen ez az egyik következtetés lesz. Majd meglátjuk, hogy ezzel tudjuk-e az állampolgárok édelmét védeni a különböző kártérítések, kompenzációk megítélésével. Sikerül-e tehát egy felhasználó vagy állampolgár barát megoldást kapnunk? Azt kérjük, hogy a, az érintettektől, hogy mindenki nyújtson be keresetet, a gyűjtő kereset pedig mindenki számára megoldást biztosíthatna e téren. Okay, thank you very much. Köszönjük szépen, Bérenc úr. És minden kollégának köszönöm a különböző vizsgálóbizottságok, illetve a tagállami bizottságok részéről. Most az eszmecsere következik, tehát áttérünk a meghallgatást követően az eszmecserére, három-három percet kapnak majd a hozzászólók, és aztán várjuk majd a válaszokat. Gizi eh, előadó úrnak adom meg a szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is, hogy eljöttek ma hozzánk, Bató asszony, Zsadonszony, eh, eh, Stuart és Bérenc urak. Üdvözlöm Önöket, és örülök, látják, hogy látjuk, hogy mennyire szorgalmasak voltak részben készek a jelentések. 120 ajánlás van Franciaországról, 95 Belgiumból és 8 Nagy-Britániából. Csak Németországban van még némi késlekedés, de ahogy a kollégától a Bérenc bizottsági elnök úrtól hallottuk, jövő év júliusára megjönnek a német javaslatok, és a kérdésem ezzel kapcsolatban a következő Bérenc úr bizottsági elnökként van itt, vagy pedig a, a link, a, tehát a baloldali frakciónak a képviselőjeként van ma itt közöttünk. Ez nem meghallgatás. Azt kérem, hogy mondja el a, a hozzászólását, és akkor jó, persze aztán erre szeretnék azért kapcsolatot, választ kapnom. A kérdésem tehát az, hogy milyen funkciójában, minőségében van ma itt ha pedig ez egy véleménycsere, akkor módosítani kell egy kicsit a kérdéseim formátumát. Bató asszony, az öntől a következőt kérdezem. Ahogy ön is, elismerem én is azt, hogy vannak akadályok a szakértői megkérdezések során. Különösen Franciaországban jelentős problémáink volt Royal asszonynal, aki miniszterként először nem akart eljönni, aztán eljött, aztán túl későn jött, nagyon nem volt ideje, és a gyakorlati munkában nem lehetett érezni, hogy teljes mértékben lény vagy érdemileg szárnyakat akarna adni a munkánknak. Az írásos kérdéseinkre, amelyet az eljárásra előkészítünk, mindig csak franciául kapjuk meg előző este. Szóval igazából nem láttuk, hogy teljesen egyértelműen kész lett volna támogatni a munkánkat. De az ön jelentéséből, az ön ajánlásaiból azt érzem, hogy ami a piaci felügyelet hiányosságait illeti, ott egy erősebb európai jelenlétet, egy európai hatóságot szeretne, mert ezt támogatjuk mi is, és a közlekedési, a környezet és a belső piaci szakbizottságok is igen ellentmondásosan vitatják az európai ügynökség szerepét. Van európai fórum, ahol adatcsere van, de ez nem a nyomozati, hanem öm, funkciót látja el, hanem véleményeket keres, vagy kérdez csak. A kérdésem az, hogy hogy képezi, képzeli el ezt a, az ügynökséget, milyen hosszú távú hatásköröket kellene, hogy kapjon. És ugyanezt kérdezem a belga kollégától is, hogy a belga szempontból hogy képzelik ezt el, és a német felfogást ismerem részben, Tény persze az is, hogy a miniszterek tanácsa ellenáll ennek. Különösen izgalmas számomra e körben, az, hogyha több európai hatáskört követelünk és átütő erejű intézményeket, az nyilvánvalóan Nagy-Britanniából nézve kérdés, hogy mi lesz ez a Brexitet követően. Kapcsolódnak-e hozzánk az Európai Ügynökséghez, mert akkor a Brexit egy külön fejezetet kell, hogy szenteljen az európai ügynökségeknek. Persze mi ezt szívesen megtennénk, ide bevennénk ugye a tiszta levegőt is, mert nagyon jó lenne, hogyha a Nagy-Británia a tiszta levegő kérdésében is tovább evezne velünk egy hajóban. Elnök azt mondja, nagyon sajnálom, hogy nem ismertem fel a formátumot, de annyira meg szoktam már, hogy ilyen nyomozati kérdéseket, vagy feltáró kérdéseket teszünk, úgyhogy kiestem a szerepemből. Köszönöm szépen, Brandi úr. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök asszony. És nagyon szépen köszönöm minden kollégának, hogy itt van a körünkben. Nagyon hálás vagyok, hogy elfogadták a meghívásunkat. A kérdésem meglehetősen egyszerű, és kíváncsi vagyok, hogy találtak-e bizonyítékot a következőre. Végül is azt tapasztaltuk, hogy a bizottságon belül óriási küzdelem alakult ki a népegészségügy, illetve a környezetvédelem iránt elkötelezettebbek és a gazdaság iránt elkötelezettebbek között. És nyilván valamiféle kompromisszum született a végén. Sok tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a levegő tisztasági elképzeléseket nem sikerült teljesíteni a magas kibocsátás értékek, különösen a dízelautók kibocsátásai miatt. A vizsgálataik során találtak-e arra utaló bizonyítékot, hogy a gazdasági minisztériumok vagy mások esetleg beleszóltak a folyamatba, és első helyre tették a gazdaságot, sok millió munkahelyet, ami az autóiparban van. Hát azt gondolták, hogy a szigorú EU jog alkalmazása az autókibocsátási értékekre veszélyeztetni ezeket a munkahelyeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, Dánc úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is csatlakoznék a köszönet nyilvánításokhoz. Köszönjük a nemzeti parlamenti képviselőknek, hogy elfogadták a meghívást, és itt vannak ma. És azt hiszem, hogy abból is csak tanulhatunk, hogy sikerült tartani az időkereteket, és 10 percben tényleg összefoglalták a mondandójukat. Nos, a négy képviselő által elmondottakat én messze menően támogatom. Sokkal szigorúbb szabályokra van szükség, másodszorban egyértelmű felelősségeket kell meghatározni. És ami teljesen világossá vált, különösen a belga, francia, illetve a német ismertetőből, hogy európai szinten hatékonyabban kell összefogni ezt a munkát. jó Arturat kérdezném, hogy hogy látja az Európai Ügynökség javaslatát. Úgy érzi -e, hogy ez egy konstruktív megoldás, hogy uniós szinten létrejöjjön egy ilyen hatóság? És természetesen a kérdés következő része, hogy amennyiben felállna egy ilyen hatóság, akkor Nagy-Britannia csatlakozna hozzá. És ami pedig észrevétel, az Európai Unióba való kilépés, illetve az autóiparra gyakorolt hatás. Azt mondta Stuart úr, hogy itt különböző nehézségek, illetve megszorítások érvényesülnének. Most ez azt jelenti, hogy amennyiben kilépünk az Unióból, akkor ezek a korlátozások nem érvényesülnének a továbbiakban? És hogyan értelmezzük azt, hogy nincs kellő átláthatóság az autóipar, illetve a nemzeti kormányok, különösen a közlekedési minisztériumok közötti együttműködés terén? Annak fényében, amiről várom Stuart úr észrevételét, hogy Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság olyan irányba halad el, hogy átláthatóbb lesz ez a terület, vagy épp ellenkezőleg, hogy titkos megállapodások születnek esetleg, és erről többet kellene tudnunk. Tehát a kormány, illetve az autógyártók között milyen megállapodások jöhetnek létre, milyen külön kedvezményeket kaphatnak, és mennyiben egységes a bánásmód. Végül mi a véleménye arról, hogy a szabályokat harmonizálni kellene európai szinten, hiszen nyilván kölcsönös függőségek világában élünk, az autógyártók egymás eh, függvényében tudnak hatékonyan működni. Tehát mennyiben tudnák kihasználni, hogy eltérnek a nemzeti határértékek, illetve szabályok, és esetleg a legkisebb közös nevező felé nivellálna az ipar. Tehát hogyan hatna ez a piacra? Elnök? Köszönöm, Niedermayer képviselő úr. Köszönöm szépen. És én is hadd csatlakozom a kollégákhoz, nagyon örülök, hogy itt vannak a körünkben. Ezt én nagyra értékelem. Két kérdéskört szeretnék felvetni, amely bizonyos fokig itt a parlamenti vitában szerepet kapott. És szeretném megtudni, hogy a nemzeti parlamentek munkájában ezek hogyan tükröződnek. Az év korábbi szakaszában az RDE valós körülmények között mért kibocsátási értékek rendszeréről beszéltünk, és többen örömüknek adtak mm, hangot a tekintetben, hogy a megfelelőségi tényező 2,1-es értéke már reálisabb. Tehát az Európai Bizottságnak készült egy saját tanulmánya, ami nem javasolt ennek az alkalmazását. Tehát mennyiben tekinthető kulcs eh, fontosságú tényezőnek az erdélye eh, értékek a környezetvédelem érdekében. A második kérdésem pedig a belföldi politikai reakciókra vonatkozik. Van-e különbség a tekintetben, hogy a különböző autógyárak az emissziós botrányokat hogyan kezelik? Különösen, amikor törvénysértés bizonyul rájuk Európán kívül kártérítést fizetnek a vásárlóknak, de Európán belül nem túl lelkesek ilyen rendszerek kialakításában. És a következő kérdés pedig, hogy hogyan módosíthatók az autók, hogyan csökkenthető a levegő szennyezettsége. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök. Görling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm mindenkinek. Most mindenkihez csatlakozom én is a köszönet nyilvánításokat tekintve. Nagyon jó lehetőség az, hogy ezt még cserélhetünk parlamenti képviselőtársainkkal. A kérdéseim is a kollégákhoz hasonlóak, hiszen közösen dolgozunk ezeken a témákon, szeretnénk megoldásokat találni és kezelni a kihívásokat a rendszerrel szembesülve. És figyelemre méltó, hogy a német helyzet ismertetőt kivéve, de ott is lehet, hogy időzítésbeli dologról van szó. Tehát úgy látom, hogy a végső következtetések hasonlók lesznek, vagyis elégedetlenek a kollégák a kormányzat intézkedésekkel, a botrányok kezelésével az évek során. Elégedetlenek azzal, hogy konkrétan a Volkswagen ügyet hogyan kezelték, illetve az úgynevezett botrányt. És én igazából csak a brit részletes javaslatokat ismerem, többi javaslatnak a részleteit már kevésbé, de úgy tűnik, hogy meglehetősen részletes javaslatok születtek az előrelépésről. És például jelen pillanatban a típus engedélyezésre vonatkozó ajánlás szerepel itt a parlamentben előttünk, és ez konkrét bizottsági javaslatokat tartalmaz a tekintetben, hogy hogyan járjunk el, illetve milyen új jogszabályok szükségesek. És a felháborodottságot, illetve a frusztráltságot hallom megfogalmazódni a múltbeli események nyomán, de vajon a parlamentjénk hozzáállásán módosította ez valamit, illetve azon, ahogy kezeljük a hasonló kérdéseket? Mert az eljárás úgy néz ki, hogy a parlamenten keresztül fut ez az eljárás, aztán a kormányok javaslatokat terjesztenek elő, kapcsolatot tartnak a parlamenti képviselőkkel, bár nálunk Nagy-Britanniában éppen ez nem történt meg, csak informális módon. És a tanácsban a tagállamok jelen pillanatban, nem biztos, hogy ezen a héten, de folyamatosan dolgoznak ezeken az eljárásokon. Tehát szakértők, köztisztviselők, foglalkoznak ezzel, akik nem kapcsolódnak semmilyen szinten a megválasztott képviselőkhöz. Tehát a kérdésem, hogy a nagyon impozáns jelentések eredményeként kialakultak-e olyan javaslatok, amelyek az önök parlamentjeinek a részvételére vonatkoznának európai szintű szabályok előállításában, illetve hogy ez korábban történjék meg. Mert hogyha egyetértenek, az elhangzottakkal, itt a típus engedélyek kapcsán, akkor itt az Európai Parlamentben nyilván más a felelősségi szintünk, mint a, a tagállami parlamentáris demokráciákban. Tehát amennyiben önök kétségeket fogalmaznak meg, akkor meghallgatják önöket, van-e beleszólások, hiszen tisztában vannak önök is az előttünk álló kihívásokkal, feladatokkal. Van-e arra vonatkozó tervük, hogy hogyan tudjuk majd a közeljövőben kezelni ezeket a lassan átfutó és hosszú kihatású folyamatokat. Köszönöm szépen. Gerbrandi képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Most a liberális frakció részéről, és nem előadóként szeretném a második körben megvilágítani a kérdéseimet. Két kérdésem lenne. Nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy mi volt a múltban, illetve hogy a jövőben hogyan lehetne elkerülni a hasonló dolgok ismétlődését, de a jelenlegi autóparkkal is óriási probléma merül fel, hiszen tudjuk, hogy sokszorosát bocsátja ki a határértéknek, a megengedett értékeknek az autóflottánk. Tehát az Európai Bizottságot élesen kritizáltuk, bíráltuk, és számos tagállamot is, hogy nem intézkedtek az autóállományok tekintetében a Volkswagen botrány nyomán. Tehát a kérdésem, hogy erre kiterjedt a vizsgálatok, és volt-e ezzel kapcsolatos következtetésük? A második kérdésem pedig a hatósági végrehajtás hiánya a, a tagállamok részéről erre vonatkozik. Gyakran azt tapasztaljuk, hogy a feladatok elosztása eléggé homályos, Európa és nemzeti szintjeink között, és itt már itt a szakbizottságban arra jutottunk az eddigiekben, hogy óriási az elmaradás a tagállamok végrehajtásában. Az a kérdés, hogy önök is hasonló következtetéseket tudtak-e levonni, megállapítani, illetve a saját tagállami kormányai tekintetében megfogalmaztak-e hasonló kritikát. És ami a jövőt illeti, érdemes lenne a peer review rendszert, a szakértői felővizsgálat rendszerét továbbfejleszteni. Ha megnézzük, hogy Németországban és Olaszországban mi történik most, akkor azt mondhatjuk, hogy a szakértői felővizsgálat két tagállam viszonylatában nem biztos, hogy a többi tagállam jóváhagyását is bírja. És az Egyesült Királyságban tapasztalat alapján azt mondhatom, hogy gyakorlatilag a tagállamok közötti szakértői felülvizsgálati együttműködés egyszerűen nem létezik, nem működik. Tehát önök helyesnek látnák-e egy ilyen rendszer kialakítását? Elnök, köszönöm szépen, López képviselő asszony. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen. Elnök asszony, spanyolul fogok beszélni. És Hát először is szeretném megköszönni, hogy eljöttek és beszámoltak a dieselgate kapcsolatos munkájukról. Köszönöm a munkát, és köszönjük az ajánlásokat is, amelyeket megfogalmaztak a nemzeti parlamentek részéről, a vizsgálóbizottságok részéről. Nagyon objektíven vizsgálták ezt a kérdést, és nagyon sajnálom, hogy a spanyol parlamentet nem tudtuk meghallgatni, a spanyol képviselők ugyanis nem tettek tanúbizonyságot az átláthatóságokról, ha fogalmazhatok így ebben a botrányban. Az elmúlt hetekben a, kiderült, hogy a helyi önkormányzatok tisztában voltak az eltérésekkel a valódi kibocsátás, illetve a mért értékek között, tehát a gépjárműiparral összhangban léptek fel, a gépjárműiparral együttműködésben. Nagyon világos volt, amit önök elmondtak. Egy-két kérdést szeretnék csak feltenni. Először is, mi a helyzet a fogyasztókkal? Hiszen nyilván a fogyasztók szenvednek el diszkriminációt az amerikai fogyasztókhoz képest, már ha kompenzációról van szó. Önöknek ezzel kapcsolatban mi a véleménye? És azt is kérdezném, hogy eh, mi a véleményük az európai fogyasztóvédelmi keretekről, hiszen a tagállamok miatt úgymond most padhelyzet alakult ki, és nem történik semmi a gépjármű ágazat nem néz szembe semmifajta szankcióval. Kérdezném, hogy önökre megpróbáltak-e a gépjármű ipar képviselői nyomást gyakorolni? Például elmondták-e azt, hogy ők itt munkahelyeket kívánnak megvédeni, és így tovább. Tehát érdekelne engem, hogy ez a fajta zsarolás, erre a fajta zsarolásra sor került-e, és hogy az önök véleménye szerint ez elfogadható-e? Különösen akkor, amikor a valóságot is látjuk, tehát tudjuk, hogyha egy vállalat megfelelően befektetett volna, akkor sokkal erősebb lenne az ipar, sokkal környezetvédőbb, tisztább és sokkal versenyképesebb. Ezzel kapcsolatban kérdezem a véleményüket, a, mondjuk a széndiokszidról, illetve a további szennyező gázokról, hogy vajon ott is megismétlődik-e ez a probléma, vagy pedig sem és mi az önök véleménye, hogy nincs szükségünk sokkal pontosabb és precízebb szabályokra? Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, akik ugyanebben a helyzetben vannak, amikor a vizsgálatokat végezzük, akkor hasonló következtetésekre jutunk, tehát hogy a hatóságok nem függetlenek, hogy felmerül az összeférhetetlenség, és így tovább, és közben az is kiderül, hogy a hatóságok reakciója, hát, mi, hogy is mondjak, csalódottságra ad okot, és talán Stuart úrhoz intéznék egy kérdést, hogy amikor ugye ön arról beszélt, hogy a kormány milyen módon reagált az önök munkájára, hát én sokszor hallottam azt a kifejezést az ön szájából, hogy a kormány nem foglalkozott ezzel sem, azzal sem, amazzal sem, de akkor mit tudnak önök tenni? Tehát úgy tűnt, hogy a kormány azt mondja, hogy jó, köszönjük szépen a munkájukat, nagyszerű, de nem fogunk változtatni túl sok dolgon. Tehát nem hiszem, hogy ez a megfelelő módja az önök munkája felhasználásának, vagy az eredmények felhasználásának. De kérem, hogy készüljenek fel erre, a bizottság mondjuk talán egy kicsit jobb a kommunikációban, de általában hasonló a végeredmény. Tehát kérdezem, hogy mit lehetne tenni az önök véleménye szerint annak érdekében, hogy a kormányok többet tegyenek a jelentések nyomán, mint amit eddig tettek. És most akkor konkrét kérdések. Először Bátó asszonyhoz egy kérdés, köszönjük az ajánlásokat. Én látok egy nagyon világos ajánlást az önök bizottsága részéről, hogy legyen egy európai ügynökség. Önök azt mondják, hogy erre szükség van hozzanak létre egy ilyen európai ügynökséget. El tudnál mondani egy picit részletesebben, hogy miért, illetve hogyan jutottak erre a következtetésre az önök szakbizottságában? Mert mi is most pont ugyanígy tartunk, hogy egy európai ügynökség létrehozásán elmélkedünk, hasznos lenne az önök tapasztalata e tekintetben. Második kérdés Bató asszonynak. Ön említette azt is, hogy a döntéshozatal a TCMV-ken belül nem volt túlságosan tiszta, tehát hogy ezeken a, ezekben a technikai munkacsoportokban nem volt világos a döntéshozatali mechanizmus. Két héttel ezelőtt hallgattuk meg Royal asszonyt, és úgy tűnt, hogy vannak olyan francia köztisztviselők, akiknek technikai, szakmai szerepe van, és úgy foglalnak állást, hogy nem tudják, hogy a miniszter milyen véleményen van. Mivel a miniszter is volt, talán el tudnám mondani, hogy ez hogy működik Franciaországban, de nagyon sokszor előfordul egyébként más országokban is, hogy a köztisztviselő eh, fölveszi a kormány álláspontját. Nem tudom, hogy Franciaországban ez más-e, nem igazán értettük ezt. Eh, hasznos lenne, hogyha tudna segíteni, hogy Franciaországban ez hogy működik. És akkor átérnék Zsadá asszonyra. Ön az ajánlásaiban egy jobb és függetlenebb ellenőrzési rendszerre utal illetve az önök bizottsága. De hát ez nem túl pontos, ha őszinte vagyok, nem túl kézzel fogható. Persze nagyon könnyű azt mondani, hogy jobb és függetlenebb, de ezt pontosítaná, egy kicsit tudná erről többet mondani, mert hát ezen, ebben mindannyian egyetértünk, de valahogy egy kicsit ki lehetne domborítani ezt. A másik dolog pedig azt is javasolják, hogy legyenek véletlenszerű ellenőrzések a gépjárműk esetében, miután már piacra kerültek és az utakon futnak. Nagyon fontos ez a javaslat, mert az RDL e szakmai munkacsoport a negyedik csomagban pontosan ezt vitatja. A belga kormány is ezen a véleményen van, ugye tudják, hogy Európa nem igazán kíván véletlenszerű ellenőrzéseket végrehajtani, hogyha összerakjuk a 28 országot, leültetjük egy asztal köré, akkor ebből nem fog kisülni semmi. Tehát fontos, hogy a négyes RDE csomagban a belga kormánynak jó álláspontja legyen. És végül pedig a német és a brit kollégát kérdezem, Stuart és Berens urakat, a veszőparipám, ugye a hidegindítás, melegindítás témája. Mindkét kormány nagyon jó vizsgálatot végzett a témában, és a brit kormány arra jutott, hogy a 38-ból 32 gépjármű esetében magasabb volt a kibocsátási szint melegindításkor, a német vizsgálatban pedig 53-ból 48 gépjárműnél volt ez így. És közben a, az autó ipartól, a szakértőktől meg azt a választ, választ kaptuk, hogy ez nem logikus, mert ha meleg a motor, akkor jobban működik, és sokkal kevesebbet bocsát ki, tehát a hidegindításnál kellett volna magasabb kibocsátást mérni és ez vezetett oda, hogy a Volkswagen ügyét kell részletesen megvizsgálni. A német és a brit közlekedési miniszter is ugyanide jutott, és azt mondták, hogy hát semmi probléma, minden nagyon jól működik. És engem ez egy picit meg is lepett. Ezt jó én meg is lepődtem azon, hogy ő nem utalt erre, pedig ez nagyon annyira nyilvánvaló, tehát miért hagyták ezt ennyiben, miért nem végzett további vizsgálatokat a kormány, és Bérensz úr, ön hogyan tudja azt garantálni, vagy mit tesznek annak érdekében, hogy a német kormány igenis végezzen még további vizsgálatokat, hiszen itt állunk a füstölgő pisztolyt látva, és egész egyszerűen ezt nem lehet ennyiben hagyni reménykedünk abban, hogy az önök szakbizottsága kemény lesz a német közlekedési minisztériummal szemben. Köszönöm szépen, Évi asszony következik. Köszönöm szépen, olaszul fogok beszélni. Megköszönöm én is, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy meghallgathattuk önöket. Nagyon uh, nagyra értékeljük, és a kérdezés lehetőségét is az én hazám, Olaszország nem állított föl a parlamentben külön vizsgálóbizottságot, tehát nem végezték el ugyanazt a munkát, amit önök. Szeretném kérdezni, hogy önök a vizsgálataik során külön figyelmet fordítottak-e a finanszírozással, tehát, hogy ezek a vállalatok, ezek a gépjárműgyártók kaptak-e finanszírozást, nyilván több tagállamot is vizsgálhatunk, és hogy találtak-e szabálytalanságokat e tekintetben ezekkel a finanszírozásokkal kapcsolatban, hogy az ilyenfajta pénzügyi támogatást milyen technológiákra használták fel, olyan programokra, amelyek az autókat módosítják, és más vizsgálati eredményeket produkálnak. Tehát engem érdekelne, hogy ezekben a finanszírozásokban ezekkel kapcsolatban találtak-e visszaélés, szabálytalanságot, ezek, ezeket a finanszírozási formákat illegitimnek, illegálisnak kell tekinteni az én véleményem szerint. Aztán Gerbrandi úr már rákérdezett arra, hogy mi van azokkal az autókkal, amelyek ugye most futnak az utakon, hiszen ez, ma, ez a mostani valóság az európai utakon rengeteg gépjármű fut, amely ugye idézőben átment, megfelelt ezeken a teszteken, legalább 2021-ig így lesz ez Eh, amíg az RDR csomag a következő életben nem lép, és az új teszteket be nem vezetik. Tehát ebben az időszakban mi történik? Tehát vannak -e ezzel kapcsolatban ö, eh, információik, mi történik a jelenleg működő gépjárművekkel, tehát ezekkel a programokkal, amelyekben eh, bennük vannak, illetve a dízelgépjárművekkel, és így tovább. Erről szeretnék többet tudni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel tulajdonképpen az első kör végére értünk, de megnézzük, van-e még valaki, aki szeretne kérdést feltetni, és akkor megadom a kollégáknak, hogy az összes kérdésre egyszerre válaszoljanak. Van-e még valaki tehát, aki kérdést szeretne feltenni? Henkel úr. Deutsch sprechen. Németül szeretnék beszélni. A kérdésem a következő. Feltűnte önöknek is, hogy újra meg újra igyekszenek a falvé botránynál, amelyet azt hiszem mindannyian bírálunk, Ügyek, tehát igyekeznek össze ezt összemosni más problémákkal, például a laboratóriumi tesztek és az utcai, az, út, köz, az úti üzem közti különbség, ez az első. A második kérdésem nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság megengedte, a, hogy kikapcsolják a kibocsátás ellenőrzést a motor védelme érdekében. Az akkori um, ipari biztost Ferhajgen urat kérdeztem, hogy vajon nem túl merésze ez a szabályozás, és vajon nem oké ez is arra, ahhoz, hogy a Fiat mondjuk 22 perc után ki tudja kapcsolni a kiiktató berendezést, vagy az Opel 17 fok alatt ezt megteszi. Nem gondolja el, hogy egy ilyen szabályozás egyszerűen oda vezet, hogy a konstruktőrök nem is fognak igyekezni, mert ha joguk van ahhoz, hogy a kibocsátás bekapcsolást kiiktassák a motor védelme érdekében, hát akkor az szerintem kontraproduktív. Önök is így vélik-e? Végül pedig azt kérdezném, hogy feltűnt-e önöknek is, hogy az európai nemkormányzati szervek szerv, a környezet és közlekedési nemkormányzati szerv a tényleges kibocsátásról kiadott egy adatsort, amelyet a német a mindig vádolt német autóipart és a volkswagen is sokkal jobb fényben tüntetik fel, mint más autogyártókat. Köszönjük szépen. Úgy látom, más nem kér most szót. Akkor kérem a nemzeti parlamentek képviselőit, hogy ugyanabban a sorrendben, ahogy kezdtük, válaszoljanak minden kérdésre, megjegyzése. megjegyzésre. Makó asszony. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen. Igyekszem röviden válaszolni mindenkinek, elnézést, hogyha nem mondom a nevüket, nehogy rosszul ejtsem őket először is. A francia parlament az önök munkát messze menően támogatja. És Franciaország általánosságban sokkal jobban részt szeretne venni az európai intézmények munkájában, hogy meglegyen az összhang a párizsi, illetve a brüsszeli álláspontok között. És nagyon örülök annak, hogy sikerült a francia környezetvédelmi miniszter asszonyt meghallgatni, mert a mi bizottságunk öt nem hallgatta meg, hanem a közlekedési államtitkárságot tudtuk ebben a témában meghívni és meghallgatni. Tehát fontos, hogy a környezetvédelmi miniszterrel is kialakult önök között a kapcsolat. Nos, Válaszolva a kérdésekre, van-e bizonyítékunk arra nézve, hogy a dízelmotorok esetében a gazdasági minisztériumok félretennék a környezetvédelmi megfontolásokat. 1997-ben Franciaországban a CNS kimutatta, hogy a dízel kibocsátások és a rák előfordulása között összefüggés van, aztán a fiókba került ez a jelentés, és nem jelent meg. Aztán az energia és a környezetvédelem terén az egészségügyi világszervezet hatására karcinogén kategóriába került a dízelmotor, és a, a francia kormány engem, illetve Arno Momburt bíz, bízott meg azzal, hogy ennek a hátterét kidolgozzuk. Tehát a francia parlament azt hangsúlyozza, hogy egyrészt meg kell ismerni azokat az okokat, amik akadályozzák az információk napvilágra kerülését, illetve a dízel technológiának az üzemi hátterétől kezdve csomó olyan tényezőt kell felderítenünk, ami az akadályok lebontását lehetővé teszi. Tehát most már valamit változtatni szeretnénk Franciaországban, és szeretném, hogyha nem utóvét harcokat kellene megvédnünk az autógyártókkal. Természetesen történt előre lépés, a finom részecske szűrőkkel, aztán a e, PSA autógyár most már felszereli a járműveket, kibocsátás csökkentő berendezésekkel, az európai normát megelőzve. Ennek ellenére nem tudtunk a problémán egyelőre órá lenni. Tehát ami a nulla kibocsátás, az elektromos vagy hidrogénnel hajtott gépjárműveknek a jellemzőjét illeti, azt gondolom, hogy nem szabad komolyan vennünk minden olyan állítást, ami a benzintechnológiára, illetve a dízelnél kedvező technológiákra vonatkozik, mert előfordul, hogy tízszeres a határérték meghaladása, és egy következő botrány elkerülhetetlen. Tehát együttműködve a kormányunkkal, és a többi parlament a saját kormányaival dolgozik, és dolgozunk a megfelelő jogszabályokon. Egy sor javaslatot terjesztettünk elő. A cél, hogy várakozási idő nélkül azonnal bevezesse Franciaország a szabályokat, akkor, amikor európai szinten megjelentek, illetve Franciaország a piac felügyeleti szerepkörben önállóan is el tudjon járni. Például a francia jogszabályok reformja keretében rendeletben közvetlenül tudjuk szabályozni ezt a területet. ami a TCMV-t illeti, vagyis a technikai munkacsoportnak a munkáját egyértelmű, hogy az minisztériumok közötti munkacsoport 2015. október 16-án már meghozta a megfelelő döntéseket, tehát a francia kormány alapvetően támogatja a munkacsoportnak a második állásfoglalását, ami a megfelelőségeket körvonalazza, és a politikai döntéshozók, valamint egy tagállam részéről azok, akik szavazhatnak erről a kérdésről. Franciaország esetében ez kompromisszumhoz vezetett, és nyilván politikai problémák bontakoztak ki ennek a hátterében. Tehát Jobb egyel később lépni, mint egyáltalán nem lépni, mondhatjuk. És hát persze tudjuk és ismerjük az ilyen típusú vitáknak a menetét. A környezetvédelmet állítottuk a jelentésünknek a középpontjába, mert Franciaországban az jellemző, hogy öregszik a járműpark, és nem cserélik le az autó tulajdonosok az autóikat időben, ami pedig oda vezet, hogy még az Euro 5-ös szűrőkkel felszerelt járművek se kerülnek időben el a felhasználókhoz. Tehát sem műszaki értelemben, sem gazdasági értelemben nem sikerült, tehát ezt a megújulást kell ütemben megrehajtani. Ami pedig a Volkswagennek a szoftveres trükkjeit illeti, a munkánk során nem voltam hajlandó összemosni a szándékosan trükkösített szoftvernek a felhasználását az egyik oldalon, aminek kifejezetten az volt a célja, hogy meghamisítsa a kibocsátás mérési eredményeket. Arra gondolok, hogy ahogyha 20 percig tart a vizsgálat, akkor a szoftver úgy szabályoz, hogy 20 percig alacsonyabbak a kibocsátások, és utána emelkednek. Tehát ez erkölcsi értelemben is azt gondolom ugyanaz a kategória, mint a többi csalás. A másik kategória pedig a mentesség, tehát emlékeztetnek arra, hogy az érvénytelenítés aluli mentesség 1998-as jogszabályra hivatkozik, most 2016-ban vagyunk, tehát 2016-ban ki kell jelentenünk, hogy a szennyező kibocsátásoknak a kezelése más megközelítést igényel. Tehát az autógyárak feladata, hogy találják meg a megoldást, nem fogadhatjuk el, hogy a motorvédelme érdekében kelljen mentesítenünk bizonyos rendelkezések alól az autókat. Végül az Európai Ügynökséggel szeretném zárni a válaszaimat. Vagyis, hogy arra következtetésre jutottunk el, hogy egy Európai Ügynökség hasznos lenne. Nos, a Mercedes, a Daimler Mercedes eh, klíma megoldásai kapcsán szembesült a Környezetvédelmi Minisztérium azzal, hogy mennyire károsítja a légkört, illetve szennyezi a levegőt az a hűtőközeg, amit használtak. Tehát Németországban megkapta az engedélyt, illetve a környezetvédelmi eh, engedélyek birtokában léptek fel, és mi ezt megtámadtuk, bírósági per lett ebből, minden lehetőséget kihasználtunk. A bizottság végül nekünk, Franciaországnak adott ö, igazat, de a német fél nem változtatott az álláspontján, és négy évvel tettével továbbra is az Európai Bíróság előtt húzódik a per. Tehát azt mondhatom, hogy a tagállami hatóságok, engedélyező szervek és az autóipar között összeférhetetlenség van, feloldhatatlan érdekellentét. Ezt már korábban is meg tudtuk állapítani. Tehát ott, ahol be kell avatkoznunk, ott valóban nagyon bonyolult a feladat, de el kell dönteni, hogy tagállami vagy Európai Bizottságra tartozó kérdéskörehez. Tehát úgy látom, hogy világosabbá kell tenni a, a választó vonalakat. Tehát ezért lenne hasznos egy európai szintű piacfelügyeleti, illetve szankciókat alkalmazó ö, ügynökség, amely ugyanakkor meghagyná az engedélyezést tagállami hatáskörben. És természetesen a műszaki szabályozó hatóságokat az Európai Ügynökség akreditálna. És ez egyfajta task force-ként, egy munkacsoportként működne, és nem kiterjedt igazgatási szervként, vagy administratív szervezetként. Én abban nem hiszek, egyébként, hogy a szakértői felővizsgálatok rendszere működne, mert azt gondolom, hogy ez egyfajta alkuk rendszerét alakítaná csak ki. Európai illetékesség az, hogy átfogóan kezeljük a helyzetet, és megoldást találjunk. Ez egy európai szintre tartozó ügy. Azzal zárnám, hogy az utólagos ellenőrzések eh, rendszerét úgy kell kidolgozni, hogy stratégiailag működjön. Ha megnézzük az amerikai modellt, akkor ez egy önellenőrzős modellként működik, illetve a forgalomból bevont járműveket mérnek be, és azt gondolom, hogy valós forgalmi körülmények között kell nekünk is ezt elvégezni. Köszönöm szépen, Zseden asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm, hölgyeim és uraim a kérdéseiket, amelyeket nekem címeztek. Megígérem, hogy megpróbálok nem túlságosan sokat beszélni, de azért mindenre kitérek, igyekszem a saját, annak a szakbizottságnak a munkájára összpontosítani, amelyben részt vettem. Gondolom, hogy ez érdekli a leginkább a kollégákat. Talán először azzal kezdeném, hogy milyen következtetésekre jutottunk, illetve milyen ajánlásokat fogalmaztunk meg. Hát az igaz, és fölismerült ez a kérdés, hogy vajon a kormány mit próbál, megpróbálja változtatni az adatokat, a körülményeket és más magatartást elvárni vagy elérni. Hát az igaz, hogy a promóció az egy kicsit ennek a fényében zajlott, és az igaz, hogy egy kis vissza visszalépés, hogy megpróbálták az adókat megváltoztatni, tehát hogy mondjuk a dízelgépjárművekre dízelüzemű gépjárművekre jobban odafigyeltek. Hát ez lehet, hogy jó lépés ez, vagy a megfelelő irányba tett lépés, de azért ez nem elégséges. Már legalábbis akkor, hogyha a gépjármű parkot nézzük, a gépjármű park állapotát nézzük. Ez az egyik eszmecsere, amit lefolytattunk. Ugye előre gondolkodtunk, tehát a jövőre nézve a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, tehát hogy hogyan lehetne a gépjármű parkot jelentősen átalakítani. Hát Belgiumban ugyanis a gépjármű állomány legnagyobb része dízelüzemű gépjárművekből áll, azért, mert eddig kedvező politikát folytattak. Nagyon sok évig a politika, amit a kormány folytatott, ezt kedvezte, ennek az iránynak kedvezett. És Persze az elektromos autók előnyeit ismerjük, persze azt is tudjuk, hogy ehhez garantálni kell az infrastruktúrát, és ettől bizony még messze vagyunk. A régiókkal a megfelelő párbeszédet kell folytatni, vannak olyan régiók, amelyek kaptak ehhez támogatást, de a politikák végrehajtása azért várat még magára a legutóbbi reform után, amelyre 2014-ben került sor. Tehát az a cél, hogy javítsuk még a helyzetet, és az is, hogy a hibrid gépjárművek használata növekedjen, mert ezeket nagyon-nagyon keveset használják Európában, majd nagyon kis mértékben, annak, annak ellenére, hogy ezen a kontinensen ez igenis jó lenne, tehát el kell gondolkodni arról, hogy hogyan lehetne mondjuk a hidrogén felhasználását támogatni, a hibrid gépjárművek felhasználását támogatni. Az egyik kolléga feltett egy kérdést a finanszírozásról, tehát hogy a gyártók esetében ez milyen módon történt. Nálunk azért nem merül fel ilyen értelemben ez a kérdés, mert nincsenek belga gyártók, de az igaz, hogyha hogyha van ilyen, akkor az igaz, hogy ez lehet valami fajta pénzügyi ösztönző, tehát lehet ennek a formájában, megjelenhet ennek a formájában, és akkor ez ugye kihat a befektetésekre, de mondom, a belga helyzet az nem ez, mert nálunk nincsenek gyártók, tehát ezért nem tudok választ adni erre a kérdésre. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésre viszont azt mondanám, hogy hát igen, a függetlenség az egy picit azért kecske-káposzta kérdés, eh, ahogy a kolléga is említette, hát az nyilvánvaló, és hát tulajdonképpen ez is ugye felmerült, egyre inkább határozottabban felmerült az eszmecserénkbe, hogy egyfelől a tanúsítások Mm, problémásak, mert nincs elég átláthatóság, tehát maga a folyamat nem eléggé átlátható, ezért felmerül a kérdés, hogy mennyire megbízhatóak a tanúsítványok, a másik pedig ugye az utólagos ellenőrzések, amiről szintén beszéltünk már itt, tehát hogy ezekre is szükség van. Tehát tulajdonképpen az derül ki, hogy nagyon kievéssé megbízható az az ellenőrzés, amely működik a bizonyos tagállamokban, már hogyha az európai normákat nézzük a kibocsátásokra vonatkozó normákat, és azt, hogy a valós kibocsátás mekkora. És azt hiszem, itt mindannyian ugyanazt gondoljuk, és a következtetéseinkben is, ből is ez kiderül, nagyon határozottan kérjük azt, hogy legyen ezeknek a szabályoknak valami fajta harmonizációja annak érdekében, hogy európai szinten valósuljon meg mindez, és európai szinten lehessen ezeket a szabályokat harmonizálni, és sokkal erősebb, határozottabb formában megvalósulhasson az ellenőrzés, és nem csak erősebb, határozottabb ellenőrzés, hanem átláthatóbb is, és ez aztán lehetővé tenni a környezetvédelmi, közegészségügyi és egyéb politikák harmonikusabb, harmonizáltabb végrehajtását európai szinten. Aztán a vita tárgya volt szintén a jelenlegi gépjárműflotta, ezt szintén tudjuk, ismerik a helyzetet, a kolléga is beszélt erről, tehát hogy a jelenlegi állományát, az valószínűleg az egész Európai Unióra igaz, ugye, hogy milyen állapotú, és mondjuk ezt sajnálhatjuk, vagy sajnálatosnak tarthatjuk, hogy nem újultak meg eléggé ezek a gépjárműparkok. Ahogy én mondtam, a belga kormány ugye a régiókkal együtt kell, hogy fellépjen, vagy így kellene ezt csinálni, valami fajta ösztönzőket kellene, hogy létrehozom, megteremtsen, hogy megváltozzon a helyzet, tehát hogy a fogyasztók más gépjárműveket használjanak ezek az ellenőrzések, amiket ugye befoglaltunk a jelentésbe, vagy utólag is legyen ellenőrzés, véletlenszerű ellenőrzés, ez egy újdonság, de mi ezt javasoljuk európai szinten, de javasoljuk ezt a közvetlen végrehajtásban is a régiók szintjén. Tehát, hogy legyenek ilyenfajta ellenőrzések, hát nyilván ez nagyon érdekes, ez hát fontos ezt megvizsgálni, hogy itt Belgiumon belül is, tehát a saját hazánkon belül ezt hogyan lehetne elképzelni. Azt hiszem, elnök asszony, hogy nagyjából válaszoltam, legalábbis remélhetőleg eléggé kielégítően a, a kollégáknak. Köszönöm szépen, és Stuart úrnak adom meg a válaszadás lehetőségét. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a kérdéseket. Én is megkísérlek tömören válaszolni valamennyiükre. Először is több kérdést is kaptam az Egyesült Királyság részvételével kapcsolatban, ugye az európai munkában a Brexit után. A szakbizottság munkáját egyébként azt nagy részt még a népszavazás előtt végeztük. Végeztük el, a jelentés az utána jelent meg. És nyilván a szakbizottság ezt is megfontolta, ezt a szempontot is megfontolta, és arra a következtetésre jutott, hogy az Egyesült Királyság a nemzetközi gépjármű felügyeleti rendszerekből nem fogja kivonni magát a Brexit eredményeképpen. És az ajánlásaink egy része azt kéri a kormánytól, hogy a standardok, a típus jóváhagyási és egyéb normákkal kapcsolatos tárgyalásokban vegyen részt, akkor is ha az Európai, Uniós, Európai Unió tagjai vagyunk még, az 50-es cikk értelmében megkezdett tárgyalások alatt, illetve a kilépés után is. Több hivatkozást is beépítettünk, a könnyű gépjárművek vizsgálatára vonatkozó folyamat, és így tovább a piacok függnek egymástól szerte a világon, tehát nem, ez, ez a európai szinten túllép, úgyhogy az Egyesült Királyság nem vonhatja ki magát ebből a rendszerből. Harmonizált eljárásokra és standardokra van szükség globális szinten. Kaptam kérdést arra vonatkozóan is, hogy milyen hatása van mindennek a környezetvédelmi prioritásokra, hiszen az egyik oldalt a gazdasági megfontolások állnak, a másik oldalt a környezetvédelmiek. Nem éreztük úgy, hogy az Egyesült Királyság pénzügyminisztériuma vagy bármilyen minisztériuma hatósága megpróbált volna nyomást gyakorolni ránk. Ez a ez az ágazat, a gépjárműipar egyébként is eléggé erős lobby, tehát nagy befolyása van és azt kértük, hogy a, a tesztek elvégzése legyen független. Mindehez kapcsolódik ugye az, hogy a, a hagyományos dízelüzemek, dízelüzemű autók felé mozdultak el a fogyasztók, persze ez a széndiokszid kibocsátás csökkentése miatt volt, hiszen a dízelmotoroknak a széndiokszid kibocsátás az alacsonyabb, mint a hagyományos benzinmotoroké, de megvan mindennek a hátránya is. A hátránya az, hogy a NOx kibocsátás az sokkal magasabb, és ezt a problémát még nem sikerült teljesen megoldani. Én gyanítom, ugye, hogy a francia és belga kollégáim utaltak erre, a, a hosszú távon az lesz majd a válasz, hogy hibrid gépjárművek vagy elektromos gépjárművek működnek, és ez az egyébként, ez az a politikai irány, amit az Egyesült Királyság kormánya is követ. Több fiskális ösztönző is van egyébként nálunk, amely arra bátorítja az embereket, hogy elektromos autót vásároljanak, jelentős finanszírozást lehet igénybe venni helyi önkormányzati szinten, hogy töltőállomásokat telepítsenek, tehát az infrastruktúrát megteremtsék városi szinten, és több város vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a leginkább szennyező gépjárművek esetében korlátozásokat vezessen be, tehát ezeket a városközpontokból például kitiltsa. A legutóbbi ciklusban a közlekedési bizottság megvizsgálta az autózás jövőjét, és arra a következtetésre jutott, hogy ösztönzők nélkül 20-30 évbe is eltelhet az, amíg megújul az autóflotta, vagy lecserélődik a gépjármű flotta. És a benzin, illetve dízelmotorok felőli elmozdulást az elektromos autók felé, hibrid autók felé ösztönzőkkel lehet a legjobban megvalósítani. Gyorsan megnézem még milyen kérdéseket kaptam. Kaptam egy kérdést az úriembertől itt a hideg és meleg indítású mérések különbségével kapcsolatban. Erről azt tudom mondani, hogy a az Egyesült Királyság kormányának a tesztje, az pont a mi jelentésünk következménye volt. Tehát a tesztet azután hajtották végre, hogy mi a következtetéseinket levontuk, és az ajánlásainkat megfogalmaztuk, de természetesen megnyithatjuk újra ezt az ügyet, és a tesztek eredményét is bizonyítéknak, bizonyítékként figyelembe vehetjük. A végrehajtással kapcsolatos jogkörünkre kérdeztek. Hát mi a parlament egyik szakbizottsága nem rendelkezünk végrehajtási hatáskörrel. Parlamenti szakbizottságként vizsgálódni tudunk, felülvizsgálni, ajánlásokat megfogalmazni, a kormányt elszámoltatni tudjuk a parlamentben, kérdéseket tudunk feltenni, de egyéb hatáskörünk sajnos nincs, tehát nem kényszeríthetjük a kormányt arra, hogy lépéseket tegyen. De ettől függetlenül továbbra is napirenden szeretnénk tartani ezt a témát, folyamatosan figyelemmel kívánjuk kísérni az eseményeket, a miniszterek is, és a Volkswagen Management kének a képviselői is jártak nálunk több alkalommal. Ha megengedi, elnök asszony, egy gyors kérdés. Mi a szándékuk esetleg a vizsgálatokat újraindítják a közlekedési minisztérium jelentése nyomán? Mert azért nagyon jó vizsgálatokat végeztek, csak úgy tűnik, hogy a következtetések, amiket levonnak ezekből a tesztekből, elég gyenge lábakon állnak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mit vizsgáltak. Ezt igen, folyamatosan vizsgáljuk az eredményeket, nincs konkrét határidő a naptárunkban, több más közlekedéssel kapcsolatos vizsgálat is zajlik jelenleg, de arról biztosíthatom, nagyon meglepne engem, hogyha ha erre nem térnék vissza egy későbbi időpontban. Még egy kérdést kaptam a a gépjárműipar pénzügyi befolyására vonatkozóan, tehát hogy láttunk-e szabálytalanságokat. Nem, ez nem így volt, de azért vannak aggályok, az érdekek átfedésével kapcsolatban, hiszen a, a tesztet végző, teszteket végző ügynökségek és a gépjármű ipar, tehát ez a szektor azért itt közel áll egymáshoz. A 47-es bekezdésre szeretném felhívni a kollégák figyelmét a jelentésünkben, mert itt foglaljuk össze az aggájainkat erről az átfedésről. Tehát azt szeretnénk, hogyha sokkal jobban külön választanák itt a feladatköröket, a felelősségeket, a, a tesztelés teljesen elkülönülne. Még egy pillanat átfutom a kérdéseket. Azt hiszem, mindenre váll. A, legtöbbek, a legtöbb kérdésre válaszoltam. Elnézést kérek, hogyha egyet-kettőt kihagytam. Äh, Köszönöm szépen én is a kérdéseket, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy igen nagy érdeklődés van, és szeretnék megtudni, hogy mi lesz a következtetésekkel majd, hogyha eljutunk odáig. Ez nagyon fontos. Nem azért, mert három nemzeti parlament már leállított, vagy befejezte a folyamatot, egy pedig még, hanem azért, mert Fontos, hogy hatékonyan tudjanak a következtetéseket átültetni. Fontos, hogy a különböző vizsgálati bizottságok között ugyan a, megállapították, hogy az emberek egészsége és a környezet szempontjából káros volt ez az esemény, és megvizsgáltuk, hogy mit lehet tenni azért, hogy a jövőben ezt elkerüljük. A másik kérdés, hogy a meglévő autóállományjal mit legyen, e, abból kell kiinduljunk, hogy ezek egy olyan területen vannak, ami a, kibocsá, a kibocsátott e, károsanyag mennyiségét illetően nem megengedhető a szintje. A beérkezett kérdésekre vonatkozóan e, hadd mondjam én is, hogy nagyon fontosak, úgyhogy külön szeretnék én is kiterni. Kérdezték például, hogy mi a helyzet, hogyan kezeltük a különbségeket. A gazdasági minisztériumok, a szövetségek és a környezeti szervezetek minisztériumok eredményei között különbség volt. Így van, teljesen másként, lényegesen eltérően értékelték, amiatt is, hogy más eljárások voltak. Németországban ez azt eredményezte, hogy már a 2000-es évek elején az akkori környezeti minisztérium a Szövetségi Minisztérium felvetette ezt a kérdést, és egy, egy eh, eh, helyszíni vizsgálatot eh, akartak a reális eredmények mérésére vonatkozóan elindítani. Megnézték, hogy az eredeti az eredeti elképzelésekhez képest enyhültek az elvárások, mert a minisztériumok, a gazdaság és a környezeti mindig igyekeztek nem annyira élesen felvetni a kérdést, nem annyira mélyen engedni a vizsgálatokat. Úgyhogy ez a fajta befolyásolás már megvolt. A más, még ha rákérdeztek arra, hogy az autóipar aktívan hogyan befolyásolta mindezt, nos erre vonatkozóan nem tudok hasonló határozottsággal, nem tudom kijelenteni, hogy befolyásolták, de hogyha az úgynevezett konformitási tényezőt vesszük figyelembe, amit említettünk, akkor ez nyilvánvalóan kérdés. Foglalkozni kell ezzel, hogy miért változott a konformitási tényező, amikor már eleve voltak eltérések, és az i 1 és I4-es szabályozás is nehezen született meg. Úgyhogy ezek a kérdések már igenis felmerültek, különösen azért, mert a német autóipar egyértelműen kritika tárgya volt, és felszólították őket, hogy lépjenek közbe nyilvánvalóan sok, sok érdek volt a, a mögött is, hogy ne legyenek túl ambiciózusak a célkitűzések a vizsgálat során. Ha előre tekintünk, akkor valóban kérdés, hogy a típusengedélyezési eljárások jelenlegi formájában, formájukban képesek-e mindazt korlátozni, amit a amit sokan nem szeretnének, azaz a személygépjárművek károsanyag kibocsátását korlátozni. Helyesnek tartom én is azokat az utalásokat, amelyeket említettek, és mi is megtárgyaltuk, hogy Bátó kollega is említette, hogy más szabályozással például bizonyos motorok típusengedélyezésével vagy üzembe helyezésével megmaradjon-e mindez, vagy pedig hasonló eljárásra, az, eljárás, az amerikaiakhoz hasonló eljárással az engedélyezett kibocsátási értékeket, amelyekből bizonyos előírások határoznak meg, azokat nem kellene olyan nagy elánnal igazolni, hanem végül az úgynevezett csővégi ellenőrzéssel nézzük meg, hogy a gyakorlatban a tényleges kibocsátást az autógyártók tudják-e e, tartani? Tudják-e az, a szigorú vagy kevésbé szigorú előírásokat érvényesíteni? A vizsgálóbizottságunk munkájának az eredménye valóban az, hogy bizonyítsuk, hogy a erre a kikapcsoló berendezés beépítésére sor került az Egyesült Államok beli VW botrányban nem bizonyíték volt, hanem a VW arra, arra kényszerült, hogy beismerje, hogy a szigorú kibocsátási értékek betartása érdekében a kikapcsoló berendezést beiktatták. Más formában kell majd megnézni, hogy az eltérések honnan származnak. A parlamenti vizsgáló bizottság a Bundestagban azzal szembesül folyamatosan, hogy vajon bizonyítani kell-e egyáltalán ennek a, a kiiktató berendezésnek a létét, vagy pedig a 715 per 2015-ös rendelet alapján ez eh, nem szükséges. Igazából ez szélmaromharc és a közvetlen érintetteket, legyenek azok az ügyfelek, vagy pedig a, na- a lakosság egésze, nem igazán eh, viszi előrébb. Azt szeretnénk, hogyha ambiciózus, nagyra törő határérték lennének, de azokat érvényesítenénknek is. Kérdezték, hogy a, a NOx kibocsátással kapcsolatban mi legyen. Valóban előfordulhat ott is, megfelelő kihatásokkal lehet mindez politikai szintű hatá, hatása is lehet. A, a Linke bizottsága az ICCT kérdését újra elővette, és megvizsgálta, hogy milyen adópolitikai károkat okozott az, hogy a CO2 értékek a valóságban sokkal magasabbak, mint a dokumentumokban. Ez vezet oda, hogy, a, hogy nagyon sok gépjárművet olyan te, jármű kategóriába sorolnak be, amelyeket de nem is lenne szabad már eh, azzal az adókategóriával keresni. Az ere, eh, a munka eredményeképpen azt állapodtuk meg, hogy mintegy 3 milliárd eurós kárt okozott az adóbevételeknek ez az átsorolási tévedés a, a, a kénkibocsátás és a nitrogén mellett. Régóta napirenden vannak ezek a kérdések. Attól függően, hogy a vitában kit kérdezünk, szinte magától értetődő, hogy ellentétes felfogások vannak. Viszont nem vitatható, hogy létezik ez a rendkívüli eh, jelenség. nem értjük, hogy a jelenlegi e, előírásokat, európai előírásokat miért nem lehet e, érvényesíteni. Ez ellentmondás a szemükben, és igyekszünk ugyanúgy, ahogy a német kormány tisztázni a helyzetet és a rendelethez való viszonyát. Azt szeretnénk, hogy ennek ne az legyen az eredménye, hogy a, a, a, a hogy a kiiktató berendezések alkalmazása megengedhetetlen, ezt nem szabad felpuhítani. Végül pedig a visszatekintés kapcsán, ha hátrafele pillantunk, a Transportation Environment főigazgatóság kimutatta, hogy a gépjárművek, a dízelgépjárművek 80%-a nincs is bevizsgálva és a következő években is csak nem kielégítő formában tudjuk ezt megtenni. Nem kielégítő tehát, hogy hogyan tudunk egy minden területre kijelentő gépjármű visszahívást elrendelni, vagy más intézkedéseket hozni. De ez maga egy folyamat, a vita még nem zárult le a a szakbizottságunkban állást jövő évre kell meghozzunk. Ähm, Még talán egy utolsó gondolat a következtetésekkel kapcsolatban. A vizsgálóbizottság munkája azt is figyelembe kell, hogy vegye, hogy a világ halad közben. Így, amit így ex post nézünk, legalábbis Németországban, Már a vitában azt is öm, felvette, hogy a személygépkocsikra milyen tiltásokat, tiltóelemeket kellene érvényesíteni. A, villamos meghajtású autók körüli kérdések is sok mindent befolyásolnak. Kérdés, hogy a jövőben ezekkel a, ezeket a járműveket hogyan vonjuk be a vitába. Nehogy az legyen a kimenete az egésznek, hogy egy régi technológiai szintre esünk vissza, pedig a világ már sokkal előrébb járna. Nos, úgyhogy úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan még nagyon sok intenzív vitára lenne szükség, de hát le van idő rá még azokkal a kollégákkal is, akik a munkát lezárták. Sean, thank you very much. I'm looking Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki egy nagyon gyors formában szeretne még visszakérdezni? Röviden. Bérenc kollega. Talán elfeledkezett az elején kérdeztem, hogy bizottsági elnökként, vagy pedig a, a Linke frakciónak a képviselőjeként van itt. Ezt kérem mondja el. Bizottsági elnökként hívtak meg. A tagok tudnak, a bizottsági tagok tudnak erről a meghívásról? Feltételezem, mert a titkárság készítette elő, gondolom, hogy tudják, hogy Brüsszelben vagyok. Még egyszer. Ez azért érdekes, mert önöknek még ugye nincs meg a a jelentés a többieknek igen, nem, ön nem tájékoztatja a bizottsági tagokat a mai e, találkozóról, ez nem ideális, nem átlátható. Az átláthatóság miatt ez még a munkánk része, és persze, hogy amit itt elmondtam, amiről beszéltünk, arról beszámolok a szakbizottságban. Jó, köszönjük szépen. Köszönöm, köszönöm. Oké. Okay. Akkor lezárhatjuk e, a véleménycserére ezt a részét. Szívből köszönetet mondok a nemzeti parlamenti kollégáknak. Nagyon jó, nyílt vita volt, és eh, nyilván segíti majd eh, a jelentéshez készítendő következtetéseinket, és biztosítok mindenkit arról, hogy tájékoztatjuk Önöket erről, és amúgy is kapcsolatban maradunk. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, van még egy második része az ülésünknek. Ez rövid is lehet, nem kell, hogy hosszúra nyúljon. És ahogy valamennyien tudják, Martin Nesbit van itt a körünkben, az Európai Környezetvédelmi Szakpolitika Intézet részéről, és ő fogja most ismertetni az általunk megrendelt tanulmányt, összehasonlító tanulmány készült az Európai Unió és az Egyesült Államok jogszabályi különbségeiről. Azt hiszem, hogy érdekes a téma, át is adom a szót Nesbit úrnak 10 percre. És aztán, aki hozzászólni szeretne, lehetőséget kap erre. Azt gondolom, hogy ez így észszerű. Egyetértenek, ugye? Akkor Nesbit úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy elnézést kérek, hogy én vagyok itt, Malcolm Ferguson helyett, aki az igazi szakértője a gépjármű kibocsátás témakörnek, sajnos bicikli balesetet szenvedett, és nem tud járni. Tehát ezért nem tudott vonatra ülni, hogy eljöjjön ide. És én ugrok be a helyére. Én vagyok a másodhegedűs ebben a témában. Úgyhogy indítsuk el a prezentációt igyekszem tartani a 10 perces időkorlátot. A jelenlegi jogszabályokról szeretnék szólni, az uniós, illetve az amerikai joganyagban a kibocsátásokkal kapcsolatban, illetve az eredményeket meghamisító eszközökkel kapcsolatban, és hogy mi lenne a jövőre kívánatos megoldás, tehát ajánlások és javaslatok a záró rész. Itt egy összehasonlító táblát látnak a jogszabály különbségekről. Tulajdonképpen a levegőminőséget az USA hangsúlyozza jobban, az Unió viszont a széndiokszid szinteket. Az energiaellátás biztonsága indokolja, illetve az üzemanyag áraknak a lehetséges elszállása az ilyen típusú jogszabályoknak a kidolgozását, és aztán ezt kibővítettük a széndioksziddal. A szakbizottságok azt gondolom, hogy az uniós sztenderdeket, illetve normákat jól ismeri, át is ugrom ezt a részt. Egy kis történelmi hátteret szeretnék felvázolni. A jelentés történelmi áttekintést is biztosít belső piaci indokoltsága volt a szabályozásnak elsősorban, és kevésbé népegészségügyi, illetve környezetvédelmi. És a típus engedélyezés egy belső piaci mechanizmusként készült, illetve ilyen célra. És nem a levegő minőség optimalizálása lebegett a szabályozók szem előtt, csak később lett ebből szélesebb körű stratégia, amiben már a levegő minőség is szerepet kapott az üvegházhatású gázkibocsátás témakört szabályozta az Unió a következő lépésben a kiotói jegyzőkönyv után. Önkéntes megállapodás született az európai gyártókkal, és aztán a japán, illetve koreai gyártókkal is. És az, a, az ágazat 2008-ra 140 gramra vállalta csökkenteni a kibocsátási átlagot az ágazat, és itt alapvetően a potyautasok problémáját is kezelni kezdett. Gyak, hamar kiderült, hogy összességében az autógyártók nem tudják teljesíteni a vállalásaikat. 2009-ben ezért kötelezővé tettük az önkéntes alapú helyet az előírások betartását. Azt gondolom, hogy ezt a rendszert már önök is nagyon jól ismerik. És a kiotói jegyzőkönyvet követően arról is rendelkeztünk, hogy a fogyasztás, illetve széndiokszid kibocsátási értékekről tájékoztatni kell a fogyasztót a gépjárműre vonatkozó anyagokban. És ahogy szintén tudják, a szigorúbb normák nemrég születtek meg, illetve folyamatban van a szabályok felülvizsgálata. következő lépésben azt szeretném bemutatni, hogy az Egyesült Államokban hogy néznek ki a szabályok. Komplex eljárás keretében lehet engedélyeztetni a különböző gépjármű kategóriákat, de ugyanakkor rugalmas a kibocsátási értékek szabályozása. Bató asszony az előadásában utalt arra, hogy az amerikai, illetve kaliforniai normák egyformán érvényesülnek a dízel és benzin járművekre, ami egy kiemelt különbség az uniós szabályokhoz képest. A kaliforniai normákat szeretném itt bemutatni. Az európai és az amerikai normák alakulása is eltérő utat jár be. Kaliforniában alakultak ki még az 50-es években az alapvető normák, és aztán ebből lett az amerikai szövetségi szintű előírás. Tehát Kaliforniában voltak szigorúbbak, és a szövetségi szint később zárkozott fel. És valamivel később pedig Európa zárkozott fel a szövetségi szinthez. 1973-ban létrejött a környezetvédelmi ügynök, ügynökség a Nixon kormány idején, és a tiszta levegőről szóló törvény és a vonatkozó normák végrehajtása terén kapott jogosultságokat ez a hatóság. Kevésbé demokratikus módon, mint nálunk Európában, de ugyanakkor sokkal eredményesebben tud emiatt működni, megítélésünk szerint. Ezen az ábrán az üvegház hatású gázoknak a kezelését szeretném bemutatni amerikai környezetben. Tehát a levegőszennyezettsége terén Amerika Európa előtt járt széndiokszid kibocsátásban, viszont lemaradt Európától. A 70-es évekbeli olajválság volt az egyik mozgatórugója a szabályozásnak, és aztán gyakorlatilag egy bírósági ügynyomán, környezetvédelmi ügynyomán kezdődött a szigorúbb normák kidolgozása a széndiokszid területen. alapvetően a gépjárműnek az úgynevezett lábnyomához viszonyítják, és nem a tömegéhez a szabályokat. Amerikában, tehát az úgynevezett lábnyom a lényegét megfontolás, még Európában a kisebb súly, illetve nagyobb tömege a gépjárműnek. Tehát ez arra ösztönzi a gyárakat, hogy egyre könnyebb anyagokból építsék össze az autókat. tovább lépve a következő ábrára, az eredményeket meghamisító eszközökre szeretnék kitérni. Egyrészt vannak azonosságok, illetve hasonlóságok, Európa és az Egyesült Államok vonatkozásában. Tehát a trükkös eszközök szabályai meglehetősen hasonlítanak például. Aztán milyen esetekben engedett meg az ilyen trükkös eszközöknek a használata? itt is hasonlók a rendelkezések. Tehát csak a készenléti szolgálatok gépjárműveiben lehet ilyeneket használni. Aztán a típus engedélyezési rendszert szeretném röviden felvázolni. Nem időzdék ezen hosszan, mert egyrészt a bizottságuk tagjai jól ismerik ezt, illetve nagyon jól tudják, hogy működik az uniós típus engedélyezés. A rendszer hatékonysága komoly aggályokat vetett fel. Itt az a lényegi megfontolás, hogy minden tagállam önálló típus engedélyező hatósággal rendelkezik. Arra hívnám még fel végül a figyelmet, hogy elméletileg a trükkös eszközök be vannak tiltva, de nincs meghatározva az az eljárás, ami biztosítaná, hogy a gyártók felfedjék ezeket az eszközöket. Itt eltér az amerikai helyzet. Amerikában nem típus engedélyezés van, de hasonló az eljárás. Tehát egy megfelelőségi eljárást kérelmez a gyártó, amihez dokumentációt kell beadnia, és az emisszió vezérlő ellenőrző rendszereit is be kell, hogy mutassa. Vannak kivételek és mentességek, de nagyon szigorú követelmények alapján, illetve eh, nagyon szigorúan szabályozott az átadandó információk köre. Aztán a hatósági végrehajtás Európában kontra az Egyesült Államokban. A gyakorlatban az Unióban nagyon kevés eh, ellenőrzési lehetőség működik a tagállami típus engedőző hatóságok, illetve szabályozó hatóságok munkája felett. Nagy mértékben a tagállamok mm, jó akaratán, jó indulatán múlik, hogy mit adnak át, illetve milyen ellenőrzést engednek meg, és részben a típusengedélyezők, részben pedig a tesztközpontok között érdekellentét van, mert a bevételek mindkét szervezet számára fontosak. Amerikában pedig a piacfelügyelet kiterjedt rendszert jelent. És itt a használat közbeni tesztelést, mérést is hangsúlyozzák véletlenszerű alapon. Például a Volkswagen esetben a végrehajtás konkrét ügyet jelent. És a Volkswagen számos vállalást kellett, hogy tegyen szemben Európával. Az Európai Unió rendszere semmiféle szankciót nem érvényesített még a Volkswagennel szemben ebben az esetben. Kifutok az időből, úgyhogy akkor átérek az ajánlásokra a következő ábra keretében. Meglátásunk szerint az amerikai rendszer sokkal szigorúbb, átfogóbb és ö, rendszeresebb, mint az uniónak a rendszere. Van egy emberi egészségre és környezetvédelemre összpontosító szövetségi szintű hatóság, amely összefogja ennek a területnek az ellenőrzését. Illetve gyakorlati végrehajtás is hatékonyabb, e, ami például az Európai Unióban nem tudja hatékonyan megakadályozni a trükkös eszközöknek az alkalmazását. Európában a belső piac volt a kiinduló pontja a szabályozásnak, és kevésbé a kibocsátási értékeknek a csökkentése. Ami pedig a típus engedélyező hatóságoknak a kihívásait, feladatait jelenti, illeti, hogyan tudják végrehajtani a vonatkozó szabályokat. A jogi ügyektől gyakran visszariadnak, mert tartanak attól, hogy a jobban finanszírozott és nagyobb befolyással rendelkező autógyárak ellen nem sokat tudnak elérni a bíróságon. Röviden végigfutnék az ajánlásainkon. Szeretnék, szeretnénk javasolni, hogy környezetvédelmi ellenőrzési, illetve felügyeleti lehetőség jöjjön létre. Azt is szeretnénk, hogyha a típus engedélyezés sokkal szigorúbb rendszerben működne az elfogultságok minimálisra szorításával, illetve a, az érdekellentéteknek a megszüntetését javasoljuk. Most tényleg csak a legfontosabb dolgokat emelem ki a gyártóktól javasoljuk bekérni a teljes dokumentációt minden trükkös eszköz kapcsán, és itt alkalmazkodnánk az Amerikában kialakult rendszerhez. Elnök asszony, azt gondolom, hogy talán már eleget szóltam itt az ismertetőben. Köszönöm szépen. Valaki kére szót. Henkel úr. Yes, thank you. I have a few questions. Köszönöm szépen, van néhány kérdésem önökhöz. Megnéztem az összefoglalást és az öt ajánlást, és ha jól látom, akkor azt mondják, hogy a környezetvédelmi szabályok végrehajtásának az ellenőrzése az a kibocsátásokért felelős hatóság legyen, de ha jól értem, ez nem egy európai csoport. Jól értem én ezt az ajánlást? Jól értelmeztem? Nem, nem tettünk ajánlást arra vonatkozóan, hogy európai szintű legyen ez a, a csoport, tehát hogy legyen egy ilyen európai szintű csoport. Részletekbe mehetünk ezzel kapcsolatban, hogyha kívánja. Az én véleményem az igaziból az lenne, hogy hát tulajdonképpen ideális esetben a felügyelet lenne, az európai felügyelet lenne a legmegfelelőbb megoldás, tehát így lehetne szigorúan és megbízhatóan végrehajtatni, vagy ellenőrizni a standardok, a normák végrehajtását. Az európai tagállamok gyakran azt mondják, hogy ők a végrehajtáshoz kérnek rugalmasságot, de hogyha itt arról van szó, hogy egyszeres tehát hogy egy norma csoport van, amelynek meg kell felelni, akkor, akkor nem könnyű érvelni a tagállamoknak ezzel szemben, viszont nehéz érvelni amellett, nehéz finanszírozást szerezni általában, hogy egy újabb ügynökség, egy újabb ilyen testületet hozzanak létre, miért tegyük ezt, és így tovább, tehát nem tettük meg ezt az ajánlást. Jó, köszönöm, értem. Akkor egy másik kérdés, akkor önök konkrétan azt mondják, hogy az Egyesült Államokban keményebbek a normák? És a NOx esetében, az EU-ban pedig a széndiokszid esetében? Igen, ez így van, hangzik a válasz. Kérdés, akkor mm, nem is tudom, akkor hiányzik innen egy ajánlás, vagy hát nem tudom, miért nem javasolják azt, hogy, hogy akkor harmonizáljuk ezeket a normákat, tehát már mint az USA és az EU között, oly módon, hogy mind a két fél átveszi a szigorúbbat a másiktól. Válasz. Ez nem egy olyan kérdés, amelyet vetettek nekünk a tanulmánykészítések de hogyha ezt a kérdést nekem most teszi fel, akkor azt mondom, hogy ez egy kiváló ötlet. De eredetileg nem ezt kérték tőlünk, amikor a tanulmányra a megbízást kaptuk, de hogyha a személyes véleményemet kérdezi, akkor azt mondom, hogy ez egy kiváló gondolat, és hát nyilvánvalóan a itt már önmagában ellentmondásos ebben a házban, de a, a felügyeleti konvergencia, amelyet ajánlottak, ebben az esetben is, egy lehetőség lenne, amelynek a keretei között ezt meg lehetne valósítani. Tehát ugye a szigorúbb felé, a fölfelé vívő harmonizáció. Igen, mondja a képviselő úr, én ezt javasoltam már ebben a körben több alkalommal, és ennek van egy nagyon érdekes mellékhatása, mert ez egyébként mellékesen a TTIP elfogadottságát is növe, növelni. Meghártó. Azt kell biztosítani, hogy mindez nem lefele visz. De Térjünk vissza az európai felügyeletre. Nem mondta határozatlan így, de hogyha összefoglalnám, akkor gyakorlati és politikai jogoknál fogva logikusnál, logikusnak tűnne a lobbizás. Így van. Mint mondtam, nagyon nehéz látni, hogy bármi igazolnász a tagállamok különböző szintjén a különböző végrehajtást, vagy különböző szigorúságú végrehajtást. Ellentmondásos a tagállamok felfog, tagállami szinten az ügynökségek felfogása és a gyakorlati végrehajtás is. Ezért úgy gondolom, hogy a következő lépés az az lenne, hogy európai szintű rendszer és testület legyen. Világos. Hiányzott egy kérdésem lenne már akkor csak. Például most Európában most akarjuk a szolgáltatási konformitási ellenőrzéseket, a negyedik csomagot megkezdeni. Hiányolom egy picit azt, hogy ezeket a döntéseket hogyan kapjuk meg Európában. Mert azzal, hogy 28 különböző szakértőt, műszaki szakértőt 28 kormány felelősségével összerakunk, és ezek nem is igazából bíznak egymásnak, egymásban, ezt már több kérdésben láttuk, akkor logikus, hogy egy olyan rendszerbe kerülnek, ahol, amit majd pontosan azt, azt kell meghatározni, hogy milyen legyen a harmadik konformitás teszt. Az Egyesült Államokban azt mondták, hogy meglepetésszerű tesztek vannak, ellenőrzések, amik döntőek, mert a gyártók nem tudják, hogy hogyan, e, milyen formában lesz az ellenőrzés. De az, ahogy mi az európai törvényalkotást végezzük, Nos, a, ez a fajta meglepetésszerű ellenőrzés az egyik legnehezebb dolog, pedig ez lenne a legfontosabb. E, van-e valami ötlete ezzel kapcsolatban? hogyan lehetne ezt a fajta meglepetésszerű ellenőrzést a 28 tagállammal elvégezni, pedig eh, hogy lehetne tudni, hogy mindezt tesszük, a, ugye az emberek nem tudják, a többiek tudják, stb. stb. Nos, nagyon sok mm, kihívás van például, hogy azt biztosítsuk, hogy 28 különböző tagállamban megfelelően működjön a, az ellenőrzés, a felügyelet hogyha a felügyeleti kötelezettségek vagy vizsgálati kötelezettségek a végén a, a típus jóváhagyási hatóság keretében az olasz mondjuk elindítana valamilyen vizsgálatot, ő csak az Olaszországban lévő járművekhez fégne hozzá. Tehát kellene egyfajta um, együttműködés ami a, mondjuk a, a vezetési feltételeket Európa szerte valamilyen formában összefésülni. A tagállamok folyamatában ugye az a nagy kihívás, és a tanács szempontjából is ez a fontos, hogy a, a, azok a tagállamok, amelyeknek autó, jelentős autógyárása van, azok nyilvánvalóan azt igyekszenek elérni, hogy a környezeti kérdésekben milyen, e, e, tehát mi számukra a lényeges. Például a britek mindig a Land Rovereket akarták, arra vonatkozó jogszabályokat, ami persze messze az egyes gyártók kérdését befolyásolja, de nem az egész kérdést teljesíti. Nem igazán látom ezt olyan problematikusnak. És például ez az az épület, ahol az európai szint, ahol az európai érdekeket kellene megvizsgálni, erre kellene figyelni. Az egyes tagállamok az iparnak az érdekei, fölött kellene az Európai Parlamentben döntést hozni, az európaiak érdekében kellene. Igen, de ugye az a baj, hogy ezt a műszaki munkacsoportokban csinálják, és mi a végén csak akkor mondhatunk igent vagy nemet, ami csak azzal kapcsolatos, hogy a, a különböző, a 28 tagállam miről dönt nyilvánvalóan a különböző feltételekkel kapcsolatban elég nehéz lenne azt mondani, hogy jó, de mi mm, a meglepetés teszteket akarjuk. Még, még csak a, a, igazából most értünk a, a folyamat végére, és nem mondhatunk más, csak azt, hogy igent vagy nem. Én ezt értem nyilvánvalóan, jelentős kihívás van a kometológia körül is, de a kometológiai döntések kontextusa kontextusát maga a jogalkotás határozza meg, amit a társjogalkotók határoznak meg. Az előadásomban én is mondtam, hogy az amerikai rendszer eh, lényegesen kevésbé demokratikus, és sokkal hatékonyabb. Mondjuk nem igazán örülök annak, hogy a demokrácia és a hatékonyság között bármelyik irány, tehát hogy engedni kell az egyik törből a másik érdekében, de ez sajnos a jogalkotásban így van. Köszönöm szépen. Nem biztos, hogy én egyetértek önnel abban, hogy kevésbé demokratikus az amerikai rendszer, mint az európai. Mert hogyha a polgárokat kérdezzük meg, akkor sokkal szigorúbb, illetve a környezetet és a népegészségügyet figyelembe vevő rendszert támogatnának. És jelen pillanatban nálunk ez nehezebben elérhetőnek tűnik. És Hogyha a következtetést kérnénk öntől, azt mondaná-e, hogy a környezetvédelem és az egészségügy a vesztese a jelenlegi európai rendszernek szemben az amerikai rendszerrel? Válasz. Nos, mennyiségi értékelést nem ad a jelentés arról, hogy mennyibe kerül például plusz légszennyezettségben ez a különbség de ugyanakkor a megfogalmazott célok gyakorlatbeli nem teljesülése például oda vezethet, hogy a szennyezettség és a koncentrációk magasabbak, mint hogyha a hatékony végrehajtás megtörténne. Bizonyos fokig félrevezetik a tagállamokat is a tekintetben, hogy milyen intézkedések szükségesek a szélesebb körű levegőminőségi szabályok betartásához és a koncentrációs szinteknek a teljesítéséhez uniós szinten. Mert hogyha a gépjármű kibocsátási értékek jogszabályra hagyatkoznak, és erre bízzák a célok elérését, akkor alá becsülhetik a forgalmi irányítás intézkedéseket például, illetve egyéb területeken a kibocsátási értékek csökkentési igényét ami azt jelenti közvetlen költségekben, tehát szennyezettebb levegő jelleggel és közvetett költségek vonatkozásában, mert nem történnek meg olyan intézkedések, amik a levegő minőséget javítanak, akkor jelentős a költség. A számos ajánlás közül melyiket emelnék ki, eh, melyik lenne a legfontosabb számunkra az amerikai rendszerhez való felzárkózás szempontjából. Én úgy gondolom, hogy mindegyik ajánlásunk nagyon fontos, és talán a legkönnyebben alkalmazható ajánlás az európai rendszerben, illetve a leghatékonyabb és eredményesebb ajánlás az a gyártók átláthatóságára vonatkozó akkor, amikor a típus engedélyező hatósághoz benyújtják a dokumentumokat, akkor a különböző eszközök, alkalmazott megoldások részletes tájékoztatóját be kell terjeszteniük illetve ezeknek az eszközöknek az alkalmazására vonatkozó szabályokat kellene szigorítani. Elnök, köszönöm szépen, Dánsz úr. Köszönöm. Azon gondolkodtam, hogy a különböző gyártók hogyan használhatják ki a környezetvédelmi jogszabályok közötti különbségeket. Erre szeretnék egy kicsit visszatérni. Ez nem szerepel az ajánlásokban, de valahogyan elő kellene írni a gyártóknak, hogy a legambíciózusabb megoldásokat alkalmazzák, függetlenül attól, hogy a szabályozói környezet az mennyiben egységes, vagy mennyiben zárkózott fel a legszigorúbb normákhoz. Lát erről ön lehetőséget? Azt gondolom, hogy valóban ez lenne a helyes. És az amerikai rendszer, most próbálok visszaemlékezni, hogy hol van ez a követelmény, és hogyan szól. Az amerikai környezetvédelmi hatóság bekéri az információkat a gyártóktól a kiegészítő környezetvédelmi eszközökre, rendszerekre vonatkozóan. És a gyártó gyakran motorvédelemre hivatkozik például. De ha úgy gondolja a környezetvédelmi hatóság, hogy ennél már van jobb technológia, ami nem is veszélyeztetné a motort, akkor egyszerűen megtiltják az adott vezérlőeszköznek az alkalmazását. Tehát ez egy olyan mechanizmus, ami úgy tűnik, hogy észszerűen alkalmazható lenne Európában is. Tehát mondjuk az elérhető legjobb, leghatékonyabb technológiát írhatnánk elő a gyártók számára, ahelyett, hogy túl szélesen fogalmazzuk meg, hogy milyen trükkös eszközök alkalmazhatók, és milyenek nem. Elnök, köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, akkor lezárjuk ezt az eszmecserét, és egyben a tanulmánynak a témakörét is. A megállapítások és ajánlások így vagy úgy belekerülnek majd a jelentésünkbe. Köszönöm szépen, ez nem csak a mai munkát, hanem egyben az idei munkát is lezárja. De még nem értünk egészen a munkának a végére, mert januárban újabb meghallgatások következnek, elsőként 12-én az olasz infrastruktúra és közlekedés minisztérium részéről Derio úrra számítunk, bár nem tudjuk, hogy az olasz népszavazás nyomán milyen változások várhatók, illetve Viktor Stromcsek, a másik meghívott, aki a szlovák közlekedési és regionális fejlesztési miniszter helyettes. Tehát köszönöm szépen az elvégzett munkát, és viszontlátásra.